Busy, huh? You had another minister? Many ministers. Bene, benvenuti a tutti. Mindenkit üdvözlöm, üdvözlök, eh, tisztelt nagykövetek, mindenkit üdvözlök. Ez megy csere Fazekas Sándor úrral, magyar mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter úrral, aki a tanácsoros elnöke. Szeretném üdvözölni elnök urat, Sándort. Miniszter úr, nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk ma, hogy bemutassa az elnökség következtetéseit a kap jövőjéről, hiszen erről folytattak vitát a legutolsó mezőgazdasági tanácsülésen. Elnök ura, hogy tudja, Albert Dess jelentésén dolgozunk. Ez egy nagyon fontos jelentés, választ kíván adni a bizottsági 2010. november 18-as közleményre. A prioritásokkal foglalkozunk. A mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakbizottság, a mi szakbizottságunk foglalkozik most ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy nagyon érdekel minket a tanács véleménye erről a témáról. Köszönöm szépen, hogy megadja a lehetőséget a mai eszmecserére, és már is átadom önnek a szót. Fazek a Sándor miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Mikor januárban a magyar elnökség kezdetén felkerestem az önök szakbizottságát, és ismertettem a prioritásainkat, akkor azt a kérést kaptam önöktől, hogy a fél év során is keresem föl a szakbizottságot, és adjak tájékoztatást a kap jövőjét megalapozó tanácsi munkáról. Ezért kezdeményeztem a mai egyeztetést, és ez összhangban van azzal, hogy a magyar elnökség és személyesen én is azt vallom, hogy egy parlamentbarát, a parlamenttel, bizottságaival és a képviselőkkel együttműködő elnökségi munkára van szükség. Ebben a szellemben dolgoztunk eddig, és hát ezért vagyok itt most. Szeretnék tehát eleget tenni a korábbi ígéretnek, és tájékoztatni önöket arról, és ez egy mindenképpen örömteli hír, hogy a tanács március 17-én nagy többséggel vette tudomásul a magyar elnökség következtetéseit, és ezzel világos orientációt adott a bizottság számára a kap jövőjére vonatkozó jogalkotási javaslat elkészítéséhez. A magyar elnökség a napirendjén szereplő agrárdossziék közül első számú prioritásként kezelte a közös agrárpolitika jövőjét meghatározó bizottsági közlemény tárgyalását. Mindezt annak tudatában tettük, hogy a mezőgazdaság Európának politikai és gazdasági fejlődési alapértéke, stratégiai ágazata. A magyar elnökség kezdetektől világossá tette, hogy a célja a lehető legnagyobb fokú összhang kialakítása a KAP 2020-ig tervezett jövőjével összefüggésben. Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy az Agrártanács 2011. március 17-én minősített többséggel 20 tagállam támogatásával elnökségi záródokumentumot fogadott el a kap jövőjéről. Ez a minősített többség erős politikai jelzés, a kap és annak megerősítése mellett. A megállapodás jó üzenet az európai polgároknak, a gazdáknak, mindazoknak, akik az európai vidéken élnek, akiket a közös agrárpolitika bármilyen vonatkozásban érint. Úgy vélem, ezekkel az elnökségi következtetésekkel a célokat elértük. Önök előtt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a tagállamok sajátosságainak, adottságainak, sokszínűségét tekintve mennyire összetett feladat a közös nevező megtalálása. A következtetések teljes mértékben tükrözik a magyar elnökség által megfogalmazott mottót, azaz, hogy egy erős Európának erős közös agrárpolitikára van szüksége mégpedig nem csak az európai gazdálkodók közössége, hanem valamennyi uniós polgár érdekében. A következtetések világossá teszik, hogyan vélekedik azokkal kapcsolatban a tagállamok egyértelmű minősített többsége. Biztos vagyok benne, hogy ezek a következtetések megadják a bizottságnak azt az útmutatást, amelyre a közleményben megfogalmazott szakpolitikai iránymutatásoktól a majdani jogalkotási javaslatok felé való elmozdulás során szükség lesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az elnökségi következtetések legfontosabb elemeit. A következtetések megerősítik a bizottság közleményében a jövőbeni kapra megfogalmazott három fő célkitűzést. Európának elegendő, biztonságos és jó minőségű élelmiszert kell előállítania elfogadható áron. Mindezt úgy, hogy természeti erőforrásainkkal okosan gazdálkodjunk, vigyázzunk a környezetre, az éghajlatra, törődjünk az állatok jólétével, és közben gondoskodjunk arról, hogy a vidéki térségek Európa teljes területén gyarapodjanak, és gazdaságilag életképesek maradjanak. A következtetések közül kiemelném, hogy az uniós miniszterek meggyőződése, hogy a közös agrárpolitikát ki kell igazítani annak érdekében, hogy képesek legyünk kezelni az új kihívásokat. A tanács arra emlékeztet, hogy a fenntartható, termelékeny és versenyképes mezőgazdasági ágazat jelentős mértékben hozzájárul majd az Európa 2020 stratégia céljainak teljesítéséhez. A következtetések világossá teszik, hogy a közös agrárpolitikának a jövőben is erős közös politikának kell maradnia, a céljaival arányos, uniós szintű pénzügyi források biztosításával. Emellett természetesen elfogadja, hogy a jövőbeli kap költségvetését az Európai Tanács határozza majd meg. Meg kell őrizni a közös agrárpolitika jelenlegi két különálló és egymást kiegészítő pillérre épülő szerkezetét. A közös agrárpolitika egyszerűsítése az egyik legfontosabb kérdés. A tanács ezért felkérte a bizottságot, hogy vizsgálja meg az ezzel kapcsolatban tett tagállami javaslatokat. A következtetések elismerik az agrártermelők jövedelmének legfontosabb részét kitevő közvetlen kifizetések létjogosultságát. A közvetlen jövedelemtámogatás újraelosztásáról az elmúlt hónapokban nagyon intenzív vitákat folytattunk. A következtetések elismerik, hogy a jövőben az elosztást méltányosabban kell megvalósítani, ám ezzel egy időben megfelelő mértékben Figyelembe kell venni a költségvetés általános keretét, és el kell kerülni a jelentős mértékű zavart okozó változásokat. A tanács nyitott az iránt, hogy a támogatások célzottabbak legyenek, hiszen ez hozzájárul az adófizetők pénzének lehető legjobb felhasználásához. Nagyfokú ellenállást tapasztaltunk azonban a nagy magángazdaságokhoz irányuló támogatások számára bevezetendő felső határral kapcsolatban. A tanács felhívja a bizottság figyelmét arra, hogyha ilyen tartalmú javaslatot kívánna előterjeszteni, azt úgy tegye, hogy az ne érintse az agrárgazdaságok versenyképességét és a kap egyszerűsítését. A tanács egyetértett abban, hogy az uniós mezőgazdaság piacorientáltságát és versenyképességét fenn kell tartani. Az uniós miniszterek fontosnak tartják, hogy az agrárágazat hosszú távon fenntartható, termelékeny és versenyképes legyen. A tagállamok meg akarják állítani a gazdák jövedelem csökkenésének folyamatát. A tanács bebizonyította elkötelezettségét, hogy megvédje a gazdálkodókat az árak és a bevételek ingadozásaiból eredő, egyre növekvő kockázatoktól. A tagállamok nagy többsége szükségesnek tartja a meglévő piaci intézkedések védőhálóként való fenntartását. Támogatják, hogy a termelők kapjanak méltányos részesedést az élelmiszerláncon belüli jövedelmekből. A következtetések támogatják azt a társadalmi elvárást, hogy a kap a környezeti célokat is figyelembe vegye. Egyetértés van a kap zöldítésében, és a tagállamok kiállnak amellett, hogy a kap része legyen az éghajlat változása adandó válasznak. A zöldítésnek összhangban kell lennie a kap egyszerűsítésére irányuló törekvésekkel, tehát a gazdálkodók és a tagállami szakigazgatás adminisztratív terheit nem növelheti. A zöldítésnél egyirejűleg kell figyelembe venni, a gazdák és a társadalom érdekeit, valamint a gazdasági realitásokat. A tanács megítélése szerint az európai mezőgazdaság csak az innováció segítségével tudja végrehajtani az előtte álló gazdasági és környezetvédelmi feladatokat. A kap hatékony eszköz az innováció ösztönzésére és eredményeinek alkalmazására. A kap vidékfejlesztési politikája bizonyította létjogosultságát. Az erőteljes és rugalmas vidékfejlesztési politika továbbra is kulcsfontosságú az agrár élelmiszer verseny, élelmiszeripar versenyképességének javítása, modernizálása és fenntarthatósága szempontjából. A fiatal gazdálkodókra különleges figyelmet fordítunk. Rajtuk áll, hogy Európa képes lesz-e elegendő, biztonságos és jó minőségű élelmiszer termelni. A tanács elismeri, hogy meg kell erősíteni a vidékfejlesztési politika és a vonatkozó uniós szakpolitikák közötti koherenciát és szinergiát. Végül de nem utolsó sorban pedig elköteleztük magunkat amellett, hogy Európa megőrizze a mezőgazdasági tevékenységek sokszínűségét, és fejlessze a vidéki térségek szélesebb körű gazdasági lehetőségeit. Most nem célom, hogy a következtetések teljes körű felsorolására törekedjek, hiszen ez a dokumentumban nyilvánosan hozzáférhető. Ugyanakkor ezeknek a legfontosabb szempontoknak a kiemelésével, bemutatásával is jelezni szeretném, hogy a tanács egy világos és koherens iránymutatást adott a kap jövőjére, és elkötelezte magát amellett, hogy 2013 után is egy erős közös agrárpolitika szolgálja egy erős Európa célkitűzéseinek az elérését. Nagy érdeklődéssel követjük az Európai Parlamentnek, mint társ jogalkotónak kapcsolódó munkálatait. Információim szerint DESZ raportőr úr jelentés tervezetéhez több mint 1200 módosító indítványt nyújtottak be. Hangsúlyozom annak fontosságát, hogy az Európai Parlament is egy erős kap mellett elkötelezett, koherens iránymutatást alakítson ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy arról is röviden tájékoztassam Önöket, hogy a folyamatban lévő jogalkotási dossziék közül melyeket tervezünk prioritásként kezelni a magyar elnökség idején. Ezek közül kiemelem a tejcsomagot és a minőségpolitikai csomagot, melyek elfogadásához a gazdálkodók és a fogyasztók nagy reményeket fűznek közös politikai felelősségünk, hogy a tanács és a parlament első olvasatban megállapodásra jusson, lehetőleg még a magyar elnökség alatt. Ezen felül a tanács részéről jelentős előrehaladást értünk el a KAP alapjogszabályok Lisszaboni adaptációjában. Jelenleg több mint ezer oldal jogszabály feldolgozásával foglalkozunk. Örömmel tapasztaljuk, hogy ezt a folyamatot az Európai Parlament is prioritással kezeli, és minden területen megkezdődhetnek az első olvasati háromoldalú egyeztetések. Az adaptációs dossziék közül a legjelentősebb előrehaladást a vidékfejlesztésnél és a közvetlen kifizetéseknél tartom lehetségesnek. Biztosítom önöket, hogy a magyar elnökség a második negyedévben változatlan ambícióval és agilitással végzi tevékenységét. Az Európai Parlamenttel az önökkel folytatandó egyeztetéshez az eddigi nyitottság és együttműködés szellemében készen állunk. A szükséges előrehaladáshoz kérem a jövőben is az önök konstruktív együttműködését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bene, grazie. Rendben, köszönjük Fazekas miniszter úrnak ezt a beszámolót. Mi szakbizottságként természetesen a magyar elnökség kívánságát igyekezzük teljesíteni, az és hogy a tejcsoport, tejcsomag, illetve a közvetlen kifizetések témájában előre tudjunk lépni. Ma egyébként már volt is szavazás ezekben a témákban a mai szakbizottsági ülésen délelőtt, és reméljük, hogy minél gyorsabban fognak előre haladni ezek a dossziék. Persze mi is elvárjuk a tanácstól, hogy a tanács pedig fogadja el a parlamenti javaslatokat, de biztos vagyok benne, hogy megállapodásra fogunk jutni. Meg is kezdjük a vitát. Már is átadom a szót az előadónak, Albert Desznek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Fazekas miniszter úrnak hogy bemutatta a magyar elnökség eddigi tevékenységét a tanácsban. Nagy figyelemmel követem a szavait, amikor a, ezt a beszámolót tette. Nagyon sok mindennel egyet tudunk érteni, például a célok, amelyeket ön említett, ezekkel teljes mértékben egyetértünk. Az élelmiszer termelés magas minőséget kell, hogy képviseljen, gondolni kell az állatjólétre is, és nagyon fontos, hogy nem csak fenn kell tartani, hanem meg is kell erősíteni mindazt, ami a vidéki területeken történik. A mezőgazdaság mindenképpen versenyképes kell, hogy legyen. És nagyon helyesen azt mondta, hogy ezek a ezekben a témákban a konzultációnak már az utolsó fázisába jutottunk. De azt is tudjuk, hogy mindannyian Készen állunk a kap jövőjét megtárgyalni, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a először a pontos célokat kell felállítani, és csak ezt követően tudjuk a részleteket is teljes mértékben pontosítani. Úgy gondolom, hogy a parlament többsége még mindig úgy gondolja, hogy a két pillére szükség van. Viszont a struktúra, a belső struktúra tekintetében azért még elég jelentős a vélemény eltérés, és úgy gondolom, hogy a következő hetekben valószínűleg nagyon sokat fogunk erről beszélni. Természetesen remélem, hogy kompromisszumos megoldást fogunk találni, és meg tudjuk majd oldani, hogy ezt a két pillér tartalommal töltsük meg. Nem lesz könnyű ez a feladat, már csak azért sem, mert teljes együttdöntési eljárásban vagyunk a tanácssal, és ez érvényes a pénzügyi eszközök tagállamok közötti felosztása tekintetében is. Természetesen nagyon sok módosító indítvány pont ezzel foglalkozik, és természetesen attól függően, hogy milyen az érdekeltsége az egyes részvevőknek és az egyes tagállamoknak, elég jelentős ez a véleményeltérés. Ennek ellenére úgy gondoljuk mi is, hogy lehetőség van a méltányosabb elosztásra. A német mezőgazdasági miniszter itt volt ma a koordinátorok előtt, és azt mondta, hogy nehéz kevésbé bürokratikus szabályokat elfogadni, fölállítani, ha a kifizetéseket társaságok kell, hogy megkapják, akkor nem biztos, hogy pontosan tudjuk majd követni, hogy a célok teljesülnek-e. A parlament és a tanács egyetért abban, hogy a mezőgazdaság piacorientált kell, hogy legyen. De nem csak a piacok döntésére kell, hogy bízzuk magunkat, hiszen látjuk, hogy a pénzügyi piacon ez milyen következményekkel járt. Itt viszont a mezőgazdasági szektorban mindenképpen szükség van egy biztonsági hálóra, oly módon, hogy a nagy fluktuációt el lehessen kerülni. Üdvözlöm azt is, hogy a fiatal gazdákról is beszélt miniszter úr. Pont nemrég folytattunk egy eszmecserét a fiatal gazdákkal. De tudjuk, hogy ezen a területen is nagyon eltérőek a vélemények a kapjövője tekintetében. Fazekas miniszter úr, szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért, és remélem, hogy a következő hetekben is ez tovább fog folytatódni, egészen az elnökség végéig. Elnök, köszönöm szépen, Albert, de Luis Capola Santos, aztán George Lyon a szó. Obrigado, presidente. Eu, peço desculpa sobre Köszönöm, elnök úr. A munkaszervezés szempontjából lenne egy kérdésem. A téma bevezetése a magyar elnökség részéről. Ez azt jelenti, hogy most már a 13-as napi rendi ponttal is foglalkozunk? Így van, elnök úr? Akkor lenne egy rövid utalásom majd a jelentésre, és természetesen először szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, hogy bemutatta a jelenlegi helyzetet, hogy a tanács hogy áll a munkákkal. Mindez, amit elmondott, a szocialista frakciónak megelégedésére szolgál, bár nagyon sok mindenben eltér a véleményünk. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a maximálás tekintetében nem egyetemű még a helyzet. Ami az 1277 módosító indítványt illeti, a szocialista frakció nagy erőfeszítést tett azért, hogy a saját módosító indítványait korlátozott számban tartsa. Kevesebb, mint a 10%-a az összes módosító indítványnak jön a szocialista frakcióból. De Ezeket a módosító indítványokat a szocialista frakciónak szinte minden tagja jegyezte, mert így akarunk hozzájárulni, így akarjuk biztosítani, bizonyítani azt, hogy nagyon fontosnak tartjuk ezeket a javaslatainkat, amelyek ugye nem olyan számosak, mint más frakció javaslatai. Most nem akarok elő, elébe menni annak, hogy Stefan Foll, ami mi szóvivőnk, mit fog majd elmondani a frakciónk véleményének a bemutatásakor. De azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy megszülessen a kompromisszum, és úgy gondolom, hogy a bemutató stratégiához kell, hogy ez kapcsolódjon. George Lyon. Uh, thank you, President. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Rövid leszek. Egyetértek azokkal a témákkal, amelyeket bemutatott a prezentációjában az élelmiszerbiztonság, a konszenzus, a zöldítés tekintetében lehet, hogy a zöldítés tekintetében van konszenzus, de a, az, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni, abban már nem nagy az egyetértés. Klímaváltozási kérdésekre is választ kell, hogy adjon az új kap, ez nagyon fontos, és a kapnak választ kell adnia a szociális aggályokra is, ezekkel is foglalkozni kell hiszen a magas minőségű élelmiszer előállítása az európai fogyasztók számára a szociális kérdéseket is felvet. Várom, hogy együtt dolgozzak az elnökségükkel a következő hetekben és hónapokban, és remélem, hogy a tárgyalások megfelelően előre fognak haladni. Mindent megteszünk azért, hogy erős legyen a pozíció, az Európai Parlament véleményét megfelelően tudjuk képviselni. Köszönöm. That's it, George. Köszönöm, George. Martin Hasli. Ja, miniszter, ich danke Ihnen für... Igen, miniszter úr, köszönöm szépen az ismertetőjét. megállapíthatom, hogy a nézetek a tanácsban éppen annyira megoszlanak, mint a parlamentben. Sokat kell tehát tárgyalni, mielőtt megállapodásra tudunk jutni. Végeredményben azonban remélem, hogy a nézeteltéréssel a kap esetében nem olyan súlyosak, hogy ne tudnánk meghaladni őket, és a tanács mindent meg fog tenni a megállapodás érdekében. A parlamenten belül is nagyon súlyos vita folyik, például a plafonról, a maximális összegről. Mindenképpen meg kell azonban állapodnunk, hiszen itt az erőforrások elosztásának a kérdéséről van szó. és a gazdák számára hasznosabb rendszert kell kidolgozni, hogy az élelmiszerlánc jövedelmeiből jobban részesüljenek. Következésképpen úgy gondolom, hogy a tanácssal meg fogjuk találni a megoldást. Érdekes volt azt hallani, hogy a zöldítést hangsúlyozza a miniszter úr, ugyanis számunkra nagyon fontos ez a kérdés, méghozzá a kap problémáinak a lényegét érinti. hadd mondjam el, hogy Edinburgh-ben tegnap mutattak be egy tanulmányt, mi szerint az intenzív mezőgazdaság költségei óriásiak. Következésképpen olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek védik a környezetet. Remélem, hogy ez megvalósulhat a vita során. Köszönöm szépen, Morvai asszony, aztán Stefan Lefol. Tettel köszöntöm Fazekas miniszter urat, akinek a személyében egyszerre kérdezhetem a soros elnökség szakminiszterét és hazám Magyarország miniszterét. Arra használnám ki ezt a lehetőséget, hogy a közös agrárpolitika jövőjét érintő néhány alapkérdést, értékrendbeli kérdést tisztázunk, illetve kérjem ebben miniszter úrnak a véleményét. Ezen értékrend mentén adtam be én egyébként hogy úgy mondjam, választóim nevében a módosító indítványaimat a DESZ eh, jelentéshez. Az első kérdés látszólag technikai jellegű. Eh, az elnevezés a közös agrárpolitika helyett javasolnám a közös agrár és vidékfejlesztési politika elnevezést. ahogy mondom ez látszólag technikai jellegű de én úgy gondolom hogy alapvető filozófiabeli különbség van a két elnevezés között akarjuk e a vidék megmentését a vidék megtartását erre a kérdésre válaszol az elnevezés is a második kérdésem szorosan ezzel ehhez kapcsolódik hiszen az hogy milyen támogatási rendszer lesz az új közös vagy megújuló közös agrárpolitikában és vidékfejlesztési politikában az meg fogja határozni azt is hogy mennyire marad meg a vidék mennyire marad meg a falu mennyire lesznek képesek az emberek gazdálkodásból megélni. ez egy delikát kérdés támogatná-e miniszter úr egy plafonnak a bevezetését a hektár alapú, a terület alapú támogatásoknál? Úgy gondolom, hogy tarthatatlan most már az az igazságtalanság, hogy a magyar és egyéb európai adófizetők finanszrozzák milliárdosoknak a további gazdagodását, bárók, vörös zöld bárók és különböző eh, sznű eh, milliárdosoknak eh, a finanszrozását akik ráadásul tudjuk hogy monokultúrás termeléssel minimális munkaerő alkalmazással dolgoznak. magyarországon például ugye ezt elsősorban a magyar választók kedvéért mondom hogy mondjuk a csányi birodalom évente közel nine hundred millió forintos támogatásban részesül ez kb körülbelül three eh, millió ezer euró per év támogatás és egy budapesti bankárról van szó aki életében valósznűleg elég ritkán kelt még föl reggel négykor a teheneket megfejni vagy elég ritkán volt kapa a kezében. tehát támogatható e egy plafonnak egy maximumnak a bevezetése és a másik oldalon viszont támogatná e miniszter úr és a magyar elnökség azt hogy a kis gazdáknak legyen egy úgymond elégséges alaptámogatás tehát hogy legyen egy, olyan minimum támogatás ami biztostaná a kis gazdáknak a továbbélését illetőleg fiatal gazdák részéről a mezőgazdaságba való bekapcsolódást a harmadik kérdésem szintén alapkérdés mit gondol miniszter úr a globális versus lokális kérdésről tehát egyetért e azzal a kijelentéssel hogy a jó minőségű e, élelmiszer elsősorban a helyben megtermelt és helyben értékestett friss élelmiszer illetőleg hogy a kis élelmiszerfeldolgozóknak e, a működését biztostani és támogatni kell végül az utolsó kérdés ez szintén egy örökzöld kérdés de azt gondolom hogy fontos hogy eh, eh, hogy ebben is eh, állást foglaljunk illetve kérjem miniszter úrnak a véleményét egyetért e azzal hogy a harmadik országokból bejövő olyan mezőgazdasági termékek importját egyszerűen be kell tiltani. Tehát most már nem beszélni kell elő, be kell tiltani, amely mezőgazdasági termékek nem felelnek meg az Európai Unió igen szigorú különböző fogyasztóvédelmi és egyéb normáinak, a magyar gazdáknak és az európai gazdáknak e szigorú normákat be kell tartaniuk, ez nagyon sok többletköltséggel és többletfeladattal jár számukra. A harmadik országbeli termelőknek ugye nagy részüknek ezt nem kell betartani ez egy borzasztó igazságtalan verseny. mennyire tartja miniszter úr e, az igazságosságot mint alapelvet fontosnak az új közös agrárpolitikában? köszönöm szépen. Okay, Stefan Le Foll, James Nicholson. Stefan Le Foll, aztán James Nicholson. Dans un débat euh, hongrois-hongrois, Köszönöm, elnök úr, én egy magyar-magyar vitába nem szeretnék belefolyni, ahogy ez most elhangzott. A kérdésem az, hogy ön, Morvai asszony, időben felkelte ahhoz, hogy a kapát a kezébe vegye, de erről majd később beszélhetünk. Azért nekem lenne néhány kérdésem. Először is, ami a tanács munkáját és célkitűzéseit illeti, ezzel egyetértünk. Azt gondoljuk mi is, hogy a mezőgazdasági politika célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy versenyképes és fenntartható legyen, amely ugyanakkor a mezőgazdaság társadalmi dimenzióját is figyelembe veszi, tehát az európai térség egészében meg kell jelennie. Az is cél, hogy az európai mezőgazdaság politika igazságos legyen, a támogatások elosztása szempontjából, és hogy fenntartható legyen. Albert Dess sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezt mindenki tudja a szakbizottságunkban, és kompromisszumokat javasolt. Talán még majd erről a későbbiekben beszélünk, de támogatná azt, hogy a parlament a lehető legnagyobb többségben támogassa a tanács közleményét. Elnök úr üdvözölte ezt a közleményt, és mi is ennek az irányát követjük. A közlemények kapcsolatban lenne egy kérdésem. A tanácsban beszéltek-e arról a kérdésről, hogy a mezőgazdaság fenntarthatóságával mi a helyzet? Az első és a második pillér között beszéltek-e arról, amelynek esetleg egy javaslat lenne az eredménye, nem az a javaslat, amelyet a biztos úr javasolt a közleménye kapcsolatban. Tehát, hogy módosítani kellene esetleg az egyensúlyt az első és a második pillér között. Grazie, Stefan. James Nicholson. Köszönöm szépen, Stefan. James Nicholson. Okay, Marvay. Or... Rendben, ügyrendi kérdés, Morvai. If you would be Elnök úr, szeretném, hogy a jelenlévő bank millió, a képviselőit figyelmeztetni. Nem tudom, hogy mindenki tudja. Én remélem, hogy az ön szavazói tudják, hogy milliómos bankárokat képviselőn. Szeretném elnök úr megkérni, hogy figyelmeztesse őt, hogy egyrészt javítsa a humorját, másrészt a személyes megjegyzéseit tartsa meg magának. Auguriamo a tutti. Reméljük, hogy ez meg fog történni. James, tiéd a szó. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni miniszter urat ma délutáni ülésünkön. Volt lehetőségünk, hogy karácsony előtt ellátogassunk Magyarországra, és sok problémát láttunk, ami Magyarországon fölmerül, és a régi tagországok lehet, hogy jobban látják azokat a problémákat, és lehet, hogy eltérnek a új és a régi tagországok közti problémák, mások a tapasztalatok. Mindenesetre szeretnék egy kicsit a zöldítés témájával foglalkozni. Ez úgy tűnik, hogy ez a központi témája bármi is előkerül a parlamentben, de mindig fölmerül a zöldítés, bármilyen reform esetén a, nekem az a véleményem, hogy én nem igazán hiszek abban, hogy a zöldítés az egyes pillér alatt kell, hogy kerüljön. Szerintem a kettes pillérben van a helye, ott kell ezt a munkát megtenni. Nagyon erős ez a véleményem, persze van, akinek más a véleménye. Mindenkinek a véleménye tiszteletben tartom, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy sokat beszélünk ebben a parlamentben, a bizottságban, a tanácsban is erről, Arról beszélünk, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, a túlzott bürokráciát, kereszt megfelelés könnyebbé kell tenni a gazdák számára, hogy megfelelően elláthassa a munkáját. De amikor ilyen terminusokat használunk, az igazi valóság az az, hogy minden döntés, amit hozunk, minden irányelv, amit elfogadunk, több ellenőrzés, több bürokráciát és jelent. Úgyhogy hogy tudjuk ezt, ezt felszámolni? Hogyan tudunk tényleg erről előre lépni ezeken a területen? Miért nem próbálunk tényleg tenni ezekről, és miért csak beszélünk róla? A reform keretében tényleg lehetne valamit tenni a DESZ jelentés, és remélhetőleg a a biztos úr részéről is, amikor majd a jogi dokumentumot elkészítik az évvége felé, akkor reméljük, hogy ez lehetőséget fog arra biztosítani, hogy tényleg előrelépés történjen. Azt is elmondanám, hogy ez a szakbizottságban láthatja, hogy nagyon sokféle vélemény van, ugyanúgy, mint a tanácsban is. Az igazság az, hogy mindannyian valamilyen pozíciót kell fog, elfoglaljunk. Senki nem kapja meg mindent, amit akar, de legalább megpróbálunk egy olyan közös agrárpolitikát összeállítani, ami működik és teljesít az élelmiszerbiztonság területén. Ez a legnagyobb kihívás véleményem szerint előttünk. Persze konkrét területeket is meg kell vizsgálnunk. Remélem, hogy együtt tudunk dolgozni a tejcsomag területén a következő hetekben. Ugyanakkor attól félek, hogy sok irányelv, sok rendelet a kis gazdákat föl földhez csapja. Egyszerűen foglalkozunk ez, ezzel a kérdéssel is. Ez probléma, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a kérdést, hogyan tudjuk ezt megoldani. Köszönöm. Grazie, James. Köszönöm, James. Elnyó képviselő, aztán Dorfman. Köszönöm szépen, elnök úr. De tényleg szakmai kérdést tennék fel a miniszter úrnak. A tolmácsolásban azt hallottam, hogy összhangra törekednek, konvergencia volt az angol kifejezés. Ez azt jelenteni, hogy az új tagállamoktól, az, a régi tagállamoktól az új tagállamokhoz vinnének át kifizetéseket, tehát kiegyenlítenék a kifizetéseket. Persze ezt néhányan itt üdvözlik, de a brit adófizető, aki aránytalan mértékben finanszírozza a támogatásokat, veszít rajta de lehet az összhang, a vélemények összhangja is, a konvergencia ezt is jelentheti. Ön mind a kettőre gondolhatott. Kérem, hogy pontosítson, hogy mire gondolt. Tehát, hogy a, a pénzek lennének kiegyenlítve, vagy pedig összhang lenne a véleményekben. Dorfman. Köszönöm, Dorfman képviselő. Sí, grazie, signor Presidente. Ja, danke, Herr Minister, dass Sie hier sind und... Äh köszönöm, elnök úr, és köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk és hogy bemutatta a tanács helyzetét a kapreform tekintetében. Úgy gondolom, hogy azok a témák, amelyeket ön említett, azoknak a nagy részével egyet tudunk érteni. A közvetlen kifizetések újra elosztását említetten, és hogy mindennek egy sor kritérium segítségével kell teljesülnie. Viszont nem tagállamok közötti újraelosztásról van szó, hanem gondolnak-e a tagállamokon belüli újraelosztásról. Gondoljunk csak Olaszországra. Olaszországban vannak olyan régiók, amelyek gyakorlatilag a közvetlen kifizetések nagy részét felszívják. A történeti számítás is az egyik oka ennek a helyzetnek, de talán akkor föl kéne már adni ennek a modellnek az alkalmazását, és új számítást, alapi számítást kellene alkalmazni. Az első pilléres kifizetéseknek jövedelem kompenzációs szerepet is kellene játszaniuk. ez a maximális kompenzáció, ez is lehetne egy megoldás, egy válasz a problémákra. Mindenképpen meg kéne, hogy feleljen ez a mezőgazdasági költségek alakulásának, azt kellene, hogy kövesse. De természetesen ezt kapcsolni kellene egy maximális összeg, összeghez is az első hektárokat, az úgynevezett első hektárokat kellene jobban támogatni, és nem pedig az azt követőeket. A maximális összeg tekintetében is elég sok jogos indokot föl lehet sorolni. Gondolni kell azokra a régiókra is, ahol főleg kis gazdaságok működnek, és a kis gazdaságok esetében nagyon fontos, hogy a rendszer bürokráciája jelentősen csökkenjen. Ezeket a gazdákat csak akkor tudjuk segíteni, hogyha valójában a bürokratikus igények csökkenni fognak, hogyha a rendszer egyszerűsödik. és nem pedig újabb dolgokat kell bevezetni, amik azért itt szerepelnek a javaslatok között. Aztán be, beszélt a tejcsomagról is. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat megfelelő irányba mutat. de az is igaz, hogy nem lehet ez a globális válasz a 2015-re a tejkóta módosítására, hiszen főleg a hegyvidéki területen okoz problémát a tejkóta kérdése. Végig kell, hogy gondoljuk azt, hogy ezek a kis gazdaságok, amelyek tejet állítanak elő, hogyan tudnak működni, hogyan tudnak fennmaradni. Hogyha ezek a kis tejüzemek eltűnnek, főleg ugye hegyi vidéki területen működnek ezek, akkor gyakorlatilag bizonyos régiókban teljesen megszűnik a mezőgazdasági tevékenység. Úgyhogy mindenképpen ki kell találni valamilyen más megoldást, még mielőtt a tejkvóta érvényessége lejár. Köszönöm szépen, García Pérez következik. Gracias, señor presidente. Antes de hacer un... Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt röviden Dessz úr jelentéséről szólnék a kap jövőjével kapcsolatos jelentésről. Egy nagyon rövid reflexiót engedjen meg nekem a minőség eh, politikai csomag kapcsolatban az elnök úr is beszélt már róla. Ugye egy jelentést ismertettünk és vitát folytattunk eh, róla itt eh, a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy ez a csomag nem fog túl sok nehézséget felvetni, a parlamentnek lesz közös álláspontja, és szerintem a tanács is készen fog állni arra, hogy együttműködjön velünk, illetve hogy e, figyelembe vegye a parlament kontribúcióját. A e, minőségpolitikai csomagban szeretnénk visszatérni a termelői csoportosulásokra, a jelölések javítására, erősíteni szeretnénk az együttműködést, és így szerintem el fogunk jutni a jelenlegi minőségvédelmi rendszer erősítéséhez. Most pedig a DESZ jelentésről szólnék. Kapula Santos úr, koordinátorunk és a szocialista csoport árnyék előadója, Löfol úr már szó szóltak, és elmondták, hogy a frakciónk miként gondolkodik. Valóban hangsúlyozni kell, hogy nagyon nagy erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy a közös álláspont kialakulhasson, bizonyos elvek mellett ki kell állnunk. Több mint egy éve folytatunk vitát az alapelvekről, a kihívásokról, minnyáján egyetértünk, a kapnak erősnek kell lennie, a kapnak gazdasági fejlődést kell jelentenie, a két pillérnek fenn kell maradnia, de még egy csomó kérdés fel fog vetődni, és a politikai illetékesek megpróbálnak majd megállapodásra jutni. Olyan álláspontot kell kialakítanunk, ahol a célokat meg tudjuk fogalmazni, és azokat majd meg kell próbálni megvalósítani. Most néhány konkrétumot is mondanék. A fiatalok helyzetéről esett szó. Szerintem alapvető fontosságú a fiatal gazdák helyzete. Ne feledkezzünk meg a nőkről se. A nők nagyon fontos szerepet játszanak vidéken, és eszközökre van szüksége a kapnak ahhoz, hogy a nő nők, a vidéken, falun élő nők helyzetét segítse. Alternatívákat kell találni a mezőgazdaság mellett, a vidékfejlesztésben például a nők számára. Konkrét kérdések a közvetlen kifejezetések méltányos elosztásával kapcsolatban. Beszéltünk erről, természetesen nem ellenezzük ezt az általános elvet, hogy méltányos legyen ez a támogatás. A vitában felvetődött, hogy milyen zavar alakulhat ki, hogyha a, köz, a közvetlen kifizetések rendszere átalakul mindenképpen átmeneti időszakra lesz szükség, átmeneti támogatásokkal, és sokan felvetettük ezt már az első pilléren belül az európai mezőgazdaság sokszínűségét is sokan megemlítették, ez egy tény, amit figyelembe kell venni, a különböző termelés és tenyésztési módokat, például vannak rossz földek, rossz területek a földközi tenger térségében, ahol szintén termelni kell, az állattenyésztésnek van azonban különösen sok nehézsége, mindenképpen támogatni kell. A földek nélküli állattenyésztést is támogatni kell az új kapban. Köszönöm szépen, Jár képviselő, aztán José Bové. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre. Több kolléga emlékeztetett arra, hogy a különbségek, a sokszínűség ellenére nagyon sok közös pontot találhatunk. Elismerjük a kapnak az értékét, fontosságát, úgy gondoljuk, hogy megfelelő finanszírozási eszközöket kell ehhez kapcsolódni, olyan stratégiát akarunk kidolgozni, amely biztosítja az élelmiszerbiztonságot, termelékenységet, fenntarthatóságot. E tekintetben széles a konszenzus, hasonló módon az együttdöntési eljárás tekintetében is, illetve a közös jogalkotás kérdéseiben. Természetesen azt akarjuk, hogy a végrehajtás megfelelő legyen, ne legyen bürokratikus, ne legyen terhes a gazdák számára. Viszont szeretnék most rátérni egy témára, a maximum értékek kérdésére. Elhangzott, hogy a kap különböző aspektusait figyelembe kell venni, és ezek ugye részletesen ki vannak dolgozva, de nem mindig egyértelmű volt az irány. A 60-as években a gazdáinak szövetkezetekbe kellett csoportosulnia, aztán a 90-es években pedig az önállóságról döntöttek, és arról, hogy a saját földjeiket önállóan kívánják megművelni. Most aztán lehet, hogy megint úgy fognak dönteni, hogy inkább közösen kívánják a földet megművelni. Minden esetre ezek a gazdaságok nagyobbak esetleg egyes országokban, mint más országokban, ahol másképp működik a mezőgazdaság. És az is igaz, hogy lehet, hogy van egy olyan gazdaság, amelynek nagyon nagy a terület tulajdona, több támogatást kap, de hát az is igaz, hogy több a kiadása. Például az én tartományomban egész nehéz a helyzet, hisz először totalitárius, kommunista időszakot éltünk, most pedig egy másik fajta vezetést élünk. Ezért én azt szeretném kérni, hogyha a céljaink ugyanazok a kap tekintetében környezetvédelem tiszteletben tartása, fenntarthatóság, teljesítmény, ha a célok ilyen egyszerűek és közösek, akkor a kapnak feladata, hogy olyan struktúrákat támogasson, amelyek elfogadhatók. Ez az én kérésem. És azt is szeretném kérni, hogy ha felmerül a vita a kicsik és a nagyok közötti ellentétekről, akkor itt szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindenképpen figyelembe kell venni az egyes tevékenységnek a sajátosságait, és a, hogyha a maximum értékekről majd beszélni fogunk, akkor mindenképpen tiszteletben kell tartani ezeket a sajátosságokat is, természetesen a gazdaságok, mezőgazdasági, illetve a gazdasági jellemzőit is. Elnök, köszönöm. José Bové. Je, je voudrais faire une intervention. Euh. Három pontban szeretném összefoglalni a hozzászólásomat, de egy olyan realitásban indulnék ki, ami már most is látható, és aminek az egyik megmutatkozását is láthattuk. Tudják, hogy Európában a populizmus és az idegengyűlölet egyre erősödik sajnálatos módon, és ez veszélyt jelent a demokráciára. Gyakran ezen mozgalmak a meglévő igazságtalanságból táplálkoznak, és a vitákban ezt tovább sarkítják. Láthattuk, hogy egy idegengyűlölő és regionalista frakció a jobbik képviselője hogy viselkedett. Azt gondolom, hogy a Európai Parlamentben nem mondhatjuk, hogy minden képviselő ugyanolyan, de most az a cél, hogy ezeket a gondolatokat ellenébe mehessünk, és ehhez, ezért van szükség az igazságosságra, és erre nagyon nagy szükség van a kapon belül, ez az egyedüli integrált politika Európában. Hogyha meg akarjuk akadályozni az igazságtalanságokat és a nacionalista, nacionalista szélsőségeket, akkor arra van szükség, hogy hatékonyan osszuk szét a támogatásokat az országok között. Valóban nincs nem lehetséges kétsebességes Európa. A régiók közötti igazságosságra van szükség, mert vannak nehéz helyzetű régiók, és vannak olyan régiók, ahol könnyebb a helyzet. A mezőgazdák között is igazságosságra van szükség, mert nem tudjuk elfogadni azt, hogy a támogatások 75%-a a gazdák 25%-ához kerüljön. A kisebb gazdálkodások igényeit is figyelembe kell venni. Ez kell, hogy a reformunk alapja legyen. És most Desszúrhoz is szólok, mert arra van szükség, hogy a parlamentnek közös álláspontja legyen azért, hogy megerősítse ezt a közös alapot. Európa a mezőgazdaság nélkül nem létezik. És a mezőgazdasági Európa a mezőgazdák Európája és az 500 millió polgár Európája. Rémez e képviselő, és utolsóként Michel Dantin hier heute zum Gespräch gekommen sind. Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni miniszter úr a prezentációját. Igazából felsorolta egy listaként, hogy mit szándékozik tenni a tanács. Nagyon hosszú ez a lista, nagyon ambiciózus, és legalább annyira sűrű, mint a mi listánk. Nagyon sok kívánság van a mezőgazdasági szektor tekintetében, viszont több finanszírozási megoldásokra van szükség. Hogyan tudjuk finanszírozni ezeket a kívánságokat a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel? Lehet, hogy arra lenne szükség, hogy föl kellene állítani egy pontos prioritást. Melyek a legfontosabb kérdések számunkra, és akkor így lehetne azt megállapítani, hogy a kívánság listán melyik téma kerül a lista tetejére, és melyik kerül hátrébb. Reális módon kell megközelítsük ezeket a kérdéseket. Senki nem akar többet fizetni, de több funkciót akarunk ellátni, több költséget akarunk támogatni, de hát ez matematikailag nonsens. A gazdáknak is meg kell ezt érteniük. Emiatt kell, hogy kimondjuk, hogy melyek ezek a prioritások. Nem állíthatunk fel egy olyan katalógust, amelyen mindenkinek a megelégedésére akarunk szolgálni. Ez lehetetlen. Elnök rendben, Michel Dantén utolsó hozzászólásként. Köszönöm szépen, hogy eljött, miniszter úr. Köszönöm szépen, hogy a tanács munkájáról beszámol. Én az utolsó témával kezdeném, tejcsomag, minőségcsomag, felajánlotta, hogy együttműködik velünk, annak érdekében, hogy a magyar elnökség alatt első olvasatban elvégezzük a munkát. Úgy gondolom, hogy egyetértünk. A parlament két-három témában némiképpen eltérő véleményt fog valószínűleg megfogalmazni, mint ami a CSZ-ban elhangzott konkrétan a termelés igazgatása, az eredeti igazolásoknál hegyi termékjelölés esetében de úgy gondolom, hogy jól együtt tudunk működni, ezt kívánom. Ami a kapot illeti, egy csomó dolgot szeretnénk figyelembe vetetni a tanácssal, és figyelembe is fogja venni a tanács, ennek örülünk, de keveset beszéltünk pénzről. magyar elnökség alatt leszünk még, amikor Barroso elnök a következő időszak költségvetési vázatát ismerteti majd, a miniszterek tanácsának mi a véleménye a költségvetési kérdésekről. A Lion jelentésben kimondtuk ugye, hogy meg akarjuk őrizni a költségvetést, ezt ugyanezt a javaslatot teszi, Mit gondol a tanács, illetve az elnökség? Bene, grazie Michel. Rendben, köszönöm Michel, nincs több hozzászólás. Kedves elnök úr, öné a szó, lehetőséget adok arra, hogy a kérdésekre választ adjon. És még egyszer szeretném köszönni, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre. Remélem, hogy az együttműködés ilyen módon együttműködési klíma megfelelően fog alakulni, úgy, mint ma délután. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eh, köszönöm a véleményeket, a eh, fölvetett kérdéseket. Nagyon hasznos együttműködési lehetőségnek tartom a mostani alkalmat, és optimista vagyok eh, azzal kapcsolatban, hogy a kap jövőjét azt úgy tudjuk kezelni, hogy az európai fogyasztók, az európai gazdák, egyáltalán az európai érdekek figyelembevételével a lehető legjobb megoldást hordozza. Azt természetesnek tartom, hogy sokféle kérdés van, sokféle vélemény fogalmazódik meg, hiszen Európa rendkívül színű térség, a mezőgazdaság pedig még inkább, tehát ez természetes, hogy e, különböző vélemények fogalmazódnak meg. Szerintem az a legfontosabb, hogy ezek egy irányba ösztönözzenek bennünket, egy irányba e, haladjunk a munkálkodásban, az e, erős Európa irányába. igyekszem válaszolni az elhangzott kérdésekre, tényleg szép számmal vannak kérdések. Desszónak, Kapolla Santoszónak szeretném megköszönni az együttműködési készséget és azokat a véleményeket, amelyeket elmondtak. Meggyőződésem, hogy meg lehet találni azokat a kompromisszumokat, amelyek egy hatékony, fenntartható mezőgazdasághoz ennek a támogatásához szükségesek. Hiszen a kap az messze több, mint egy jogszabálytömeg, az egyetlen igazán közös és erős szakpolitika, amely hosszú évtizedeken keresztül bizonyította a létjogosultságát, és ma is szükség van rá az európai élelmiszer eh, ellátáshoz, az élelmezés biztonságához, illetve ahhoz, hogy ez a hosszabb távokban is meglegyen, megmaradjon. Ami a zöldítést illeti, Lájon képviselő úr és többen kérdezték ezt a eh, nagyon fontos kérdést, amely a közvéleményt is foglalkoztatja. Itt a eh, következtetések 16. pontja hangsúlyozza azt, hogy a környezetvédelmi szempontok minden további érvényesítésének egyszerűnek és költséghatékonynak kell lennie, el kell kerülnie a pillérek közötti átfedést, és a kap jelenlegi környezetvédelmi politikai intézkedéseivel kapcsolatos tapasztalatokra kell épülnie. Nekem meggyőződésem, hogy ebből tovább lehet majd gondolni a klímaváltozásra, a vízgazdálkodásra adandó válaszokat, épp úgy, mint az, hogy milyen legyen az a konkrét rendszer első vagy második pillérben legyen a zöldebb agrárpolitika, hiszen most is vannak az első pillérben elemek, nyilván a második pillérben is ezek hangsúlyosak, és hát itt a tagállami vélemények, ezt még jó párszor el fogom mondani, eléggé sokfélék. a következő eh, kérdése minőségi élelmiszertermelés eh, szociális aggályokat vet fel. Én nem tudom pontosan mire gondolt a képviselő úr. Az biztos, hogy minőségi élelmiszer termelésre szükség van az Unió, a világ leginkább sokszínű és legtöbb minőségi élelmiszer előállító mezőgazdaságával dicsekedhet. Én amellett vagyok, hogy a vidéki tájaknak a sajátosságait mind a élelmiszerek jelölésében, mind a minőségvédelemben ezeket a különleges termékeket meg kell tartanunk, meg kell őrizzünk, és ez a vidéki lakosság foglalkoztatása szempontjából is e, fontos, ezért e, is e, szerepel a következtetésekben hangsúlyosan a vidékpolitika, a vidékfejlesztés. Morvai Krisztina képviselő asszonynak szeretném azt elmondani, hogy végül is az elnevezés egy későbbi folyamatban még sokféleképpen alakulhat. Mi abból indultunk ki, hogy a közös agrárpolitika az eddig is erre a névre hallgatott. Nyilvánvaló, hogy az agrárium messze többet jelent, mint a szorosabb értelemben vett mezőgazdálkodás. Ez egyúttal egy életforma és értékhordozó, és nyilvánvaló, hogy termelési kultúrát is magában foglal tehát a e, elnevezésen lehet gondolkozni, a tartalom az benne van. Ami a támogatások felső határát érinti, több kérdés is e, foglalkozott ezzel. Itt a következtetések azt tartalmazzák, hogy a tagállamok részéről óriási az ellenkezés a nagy magángazdaságok számára történő közvetlen kifizetések felső határának bevezetésével kapcsolatban, valamint hogy felmerült az igény, hogy minden javaslatot úgy alakítsanak ki, hogy ez ne befolyásolja a mezőgazdasági üzemek versenyképességét és a kap szükséges egyszerűsítését. Én azt hiszem, hogy jócskán vannak érvek egyik és másik álláspont mellett is a támogatási felsőhatár bevezetése mellett és ellen is. Itt a tagállamok eh, nagyon megosztottak voltak. Azt hiszem, hogy még itt jó néhány tisztázó vitára nyílik majd eh, lehetőség. A kis gazdaságok eh, támogatása az nagyon foglalkoztatta a tagállamokat, mindenhol vannak szinte, mindenhol találhatóak kis gazdaságok, és hát az a szerencsés egy ágazatban, hogyha a kis gazdaságok fejlődnek, közepes és nagyobb gazdaságok lesznek. Ez összefüggésben van egyébként a fiatal gazdák támogatásával is, mert általában a kevés fiatal gazda kezdi nagy gazdaságként, nagy gazdaság tulajdonosaként itt egyébként biztos, hogy különböző tagállami megoldásokat is figyelembe kell venni. Ami a jó minőségű helyi élelmiszert, helyi feldolgozást illeti, ezt a tagállamok támogatják, és a magyar elnökség részéről mi is támogatjuk. Ez a fogyasztók szempontjából, környezetvédelmi szempontból is egy eh, nagyon hasznos dolog, és a tradicionális hagyományai, tradicionális, illetve hagyományos eh, termékeket is meg tud őrizni. Ezzel külön foglalkozunk a magyar elnökség időszakában a minőségpolitikai csomagban. Harmadik országok importjával összefüggésben Hát itt vannak különböző nemzetközi szerződések, WTO megállapodások, amelyek eh, már egy előzményt jelentenek, ezektől az előzményektől alig ha lehet eltekinteni, és a téma is eléggé összetett időigényes. Én csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az Európai Uniónak, az európai gazdák, az európai termelők és az európai fogyasztók érdekeit kell elsősorban képviselni, ez a mi feladatunk. Le Fól úrnak a kérdésével összefüggésben azzal teljesen egyetértek, hogy a agrárpolitika az legyen igazságos, legyen fenntartható, máshogy nem is lehet jövője ennek az agrárpolitikának, és hogy a két pillérnek az aránya miként alakuljon, hiszen ez a fenntarthatóság kérdését nagyon élesen érinti, illetve az, hogy mely területeken milyen mezőgazdálkodás lehetséges. Elsősorban itt a tartalmi kérdésekkel nem a két pillérnek az arányával foglalkozott a tanácsa eddigi munkálkodás során. Volt további kérdés a e, zöldítéssel összefüggésben. Nagyon fontosnak tartom, azt még erre vissza szeretnék térni, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, az adminisztrációt csökkenteni kell. Ilyenkor szoktam mindig a, hegy, a fülemet hegyezni, hogy akkor utána mi fog történni, mert eddig többnyire a bürokrácia és adminisztráció csökkentések azok eh, rosszul sültek el. Egyre bonyolultabb lett a rendszer, amit meg akartak reformálni. Itt egy együtt gondolkozás, együtt munkálkodás is szükséges Egyébként 26 eh, tagállam fogadott el itt eh, menet közben egy adminisztráció egyszerűsítésére irányuló nyilatkozatot méltányosabb eh, kifizetésnél, ott lehet, hogy egy fordítási fejrejetés lehet, konvergencia, stb. Tehát a következtetéseknek a kilencedik pontja tartalmazza, a következőket, tehát a tanács felismeri, hogy a közvetlen jövedelem támogatást méltányosabban, tehát méltányosabban kell elosztani a tagállamok között, lépésről lépésre csökkentve annak a korábbi referenciákhoz való kapcsolását, és figyelembe véve a jövőbeni uniós költségvetés általános összefüggéseit. Azt hiszem, hogy ebben benne van a elhangzottakra a válasz. Jelenleg a tanács e körül a elnökségi következtetés körül tudott kompromisszumra jutni. Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen eltérőek az árviszonyok, a költségvetés, illetve a termelési viszonyok, a földrajzi viszonyok, még országokon belül is. Tehát a méltányosság az ezt jelenti, hogy a tagállamokon belüli újraelosztás az miként történjen, itt egy nagy flexibilitásra kell majd törekedni, amely az adott ország számára mozgás teret jelent, hiszen eléggé eltérőek a adottságok, ahogy már említettem. Kisgazdaságok, tejgazdaságoknak a kérdésköre, Dorfman képviselő úr említette ezt, különösen a hegyvidéki területeknél ez rendkívül fontos, hiszen ott tejgazdálkodás, kisgazdaságok nélkül gyakorlatilag nem lenne lakosság. A tejcsomagban kell megtalálni a megoldást többek között a tejcsomagban erre a kérdés, ami a magyar elnökségnek egy kiemelt feladata. Garcia Perez képviselő úrnak a minőségpolitikai csomaggal összefüggő felvetésére képviselőasszonynak a felvetésére elnézést. Én derülátó vagyok, tehát köszönöm a megerősítést, megerősítésnek tartom azt, amit elmondott. Biztos vagyok abban, hogy olyan irányba tudunk haladni, hogy ez a csomag az eredetvédelemmel, a fogyasztók és a termelők védelmével hatékonyan segíti az agrárpolitikát. Itt az előzmények is biztatóak, tehát én úgy látom, hogy vannak olyan tapasztalataink, amelyekre építhetünk fiatal gazdák, nők helyzete. Az elnökség nyitott a e, parlamenti javaslatra. Én azt hiszem egyértelmű, hogy e, nők nélkül, fiatal gazdák nélkül nem lesz a jövőben mezőgazdaság. Tehát ez egy olyan e, kérdés, amelyet nem lehet megkerülni. Reimers képviselő asszonynak a kérdése költségvetési, finanszírozási felvetésekkel kapcsolatban. Hát ez egy nagyon kritikus téma, mert ugye beszélünk egy agrárpolitikáról, ugyanakkor kellenek hozzá eszközök is. Most a mi munkánknak a döntő része a, azokat a célokat határozza meg, az elnökség következtetések azokat a megállapításokat tartalmazzák, amelyek, amelyek mint célok összessége elérhetővé kell tennünk, olyan feladatokat kell ellátni az agrárpolitikának, amelyeket már érintettünk. A pénzekről nyilván egy következő eh, munka eh, szakaszban lehet majd beszélni, ezeket majd hozzá kell rendelni a célokhoz, a feladatokhoz. De én eh, kiemelném a közleménynek, a elnökségi közleménynek a negyedik pontját, amely azt tartalmazza, hogy a tagállamok megállapítják, hogy körű támogatottságot élvez az a nézet, hogy a kap maradjon olyan erős közös politika, amely az uniós költségvetés tekintetében céljaival arányos pénzügyi forrásokkal rendelkezik, eh, ami azt hiszem, hogy eh, mutatja azt, hogy egy komoly támogatásra van szükség, és ezzel a támogatással kap rendelkezik is az eh, európai mezőgazdaság föntarthatósága, eredményessége, versenyképessége szempontjából. Danten képviselő úr eh, a tejcsomag, minőségi csomaggal kapcsolatban eh, köszönöm, amit elmondott. Eh, nagyon fontosnak tartom azt, hogy együttműködjünk, különösen a tejágazatnak a sorsa, jövője egy olyan terület, ahol nagy odafigyelés kell, hiszen ez az európai mezőgazdaságnak egy ilyen emblematikus területe, ezért is szerepel az állattenyésztés, tejcsomag az magyar elnökség napirendjén kiemelt feladatok között. Én nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, igyekeztem minél tömörebben, minél több kérdésre válaszolni. Biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő elnökségi időszakunkban is ez az együttműködés, amelynek a része a mostani eszmecsere is hatékony lesz és sikeres. Köszönöm szépen! Grazie, Presidente Fazeka. Köszönöm Fazekas elnök úr, köszönöm szépen, hogy eh, eljött hozzánk, hogy beszámolt nekünk a munkánk, munkák helyzetéről. Egy perc szünet, hogy el tudjak köszönni a miniszter úrtól, és utána a 13-as pontot folytatjuk. Grazie. Prendiamo posto. Kérek mindenkit, hogy foglaljon a helyet. Prendiamo posto. Kérem foglaljanak helyet. Tassos is there. Possiamo iniziare, prendete posto. Folytathatjuk az ülést. E adesso arriviamo... Rendben. 12-es napi rendi pont következik. Kezdjük is meg ennek a pontnak a tárgyalását. Ma délelőtt a koordinátori ülésen úgy döntöttünk, hogy módosítjuk a határidőket az 1277 módosító indítvány miatt, amit benyújtottak Albert S. jelentéséhez a PAK kapról. Ezért a koordinátorok úgy döntötték, hogy, úgy döntöttek, hogy a jelentésről csak május 25-én fogunk szavazni, nem május 2-én. Nagyon intenzív munka áll előttünk, nem lesz egyszerű ez a feladat. Biztos vagyok abban, hogy Albert az összes árnyék előadóval együtt intenzíven fog dolgozni azért, hogy nem túl sok mód, kompromisszumos módosító indítványba összefoglalják ezt a nagyszámú módosító indítványt, mint ahogy korábban a Lion jelentésnél is ez megtörtént. Nagyon fontos workshop lesz most a mai vita után rögtön, ezért ha egyetértenek vele, akkor Albert Dess hozzászólását követően azzal folytatnánk a munkát, hogy meghallgatjuk a bizottságot. Tászaszanyot is igazgató úr itt kellene, hogy legyen. Ha még nincs itt, akkor biztos perceken belül megérkezik. Ezt követően megadnám azt az árnyék előadóknak, és akkor így a jelentése koncentrálnánk a vitát, illetve nem pazarolnánk el túl sok időt, és a részletesebb vitát pedig a szakértőknek is köszönhetően, akik már itt vannak a teremben, David Balbok, Peter Wengerten és Corrado Pizio szakértőknek is meg tudnánk adni a szót. Meg is kezdjük, ha Albert készen áll. Már is megadom a szót. Neked, Albert. Papasztánkhoz szót kér. Elnézést. Miért nem beszéljük meg gyorsan a 15-16-os pontot, azokat zárjuk le, és akkor a teljes délutáni idő de úr jelentésére tudjuk szállni. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert egyébként attól félek, hogy aztán nem is lesz idő. Ezekre a témákra úgyis csak 5 percre van szükség. Persze igazad van, valószínűleg kevés idő áll majd rendelkezésre, de sok képviselőnek el kell mennie. Én a titkárságnak azt javasolnám, hogy inkább ezeket a potokat halasszuk el. Ha ma nem tárgyaljuk le őket, akkor nagyon gyorsan el tudjuk intézni a következő ülésen is. Úgyhogy a rendelkezésünkre álló időt inkább erre a két pontra, 12-es, 16-osra koncentráljuk. 14-15-ös gyorsan elintézhető, akár a, ezt követően meg is tudjuk lenni, ha marad idő, ha nem, akkor pedig eltoljuk egy következő szakbizottsági ülésre ezeket. Albert Dessel kezdeném. Hallgassuk meg eh, utána Tasso Szenyotiszt, és ezt követően az árnyék előadókat. Albert, jel szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Rövid leszek eh, hiszen úgy gondolom, hogy inkább a vitára kellene, kellene majd koncentrálni, úgyis intenzív lesz a vita. Ismerik a jelentésemet, ezt mindenki megkapta. Ahogy Paolo mondta, 1267 módosító indítványt nyújtottak be, de ez még egy előttenek álló munka lesz ezeknek a kezelése. A módosító indítványokat a vége alatt olvastam végig. Úgyhogy ha most egy értékelést kellene adnom, Ha most statisztikailag kellene, hogy értékeljem ezeket a módosító indítványokat, ...195 csak a preambulum pontokkal foglalkozik. Hát ezen nagyon csodálkoztam, hogy 195 módosító indítvány csak a preambulum pontokra vonatkozóan nyújtottak be. Aztán vannak általános megjegyzések is, ugye az 1 ötös pontokig, aztán stabil kapfinanszírozás, és 99 módosító indítvány esetén ezek a, a közvetlen kifizetésekkel foglalkoznak. Aztán 326 módosító indítvány össze-vissza fogalmaz, hogyha így mondhatom. A frakción belül voltak egyeztetésem, illetve más frakciókkal is, és az a helyzet, hogy amikor maximum kifizetésről és minimum kifizetésről van szó, akkor itt különböző százalékokat alkalmaznak. A közvetlen kifizetés méltányosabb kell, hogy legyen a tagállamok között, tagállamokon belül is, és a régiókon belül is. Igazából azt kellene megvitatni, hogy mit is jelent az, hogy méltányosság. A közvetlen kifizetésekre szükség van. A környezetvédelmi politika, a források védelme, 143 módosító indítvány foglalkozik ezekkel a témákkal. Hogyha az extrém véleményeket nem is veszük figyelembe, akkor is úgy gondolom, tehát akkor úgy gondolom, hogy sikerül majd kompromisszumos módosító indítványokat összeállítanunk. Az egyszerűsítés témájával foglalkozik 51 módosító indítvány, és tehát ezek az egyszerűsítés kérdésével foglalkoznak. Hogyha a frakció között megállapodunk arról, hogy a kap ne legyen komplexebb, hanem legyen egyszerűbb, akkor előre tudunk lépni. 2014-es kapról, amikor beszélünk, a vidéki területek esetében nagyon fontos a jelenlegi bürokráciát felszámítani. Ez egyértelműen elhangzott a tegnapi frakcióülésen is, illetve a csoportunk ülésén is új ellenőrzési és szankciós rendszerre van szükség. Véleményem szerint a bizottsági jogalkotási javaslatban egyszerűsítést célozza meg, a kereszt megfeleltetést célozza meg, és a környezetvédelmi intézkedések értekelésével is foglalkozik, annak eldöntésére, hogy a kettes pillérnek mi legyen a sorsa. A piaci kérdésekkel foglalkozik 136 módosító indítvány. Úgy gondolom, hogy itt is konszenzusra tudunk majd jutni, hiszen az a mindenki egyetért, hogy szükség van erre a védőhálóra, amivel ezek a módosító indítványok foglalkoznak. Amin viszont csodálkoztam, 186 módosító indítvány foglalkozik a vidékfejlesztés kérdéseivel. Néha csak megfogalmazási javaslatokat tartalmaznak a módosító indítványok, vagy más szóhasználatot kérnek, úgyhogy itt is úgy gondolom, hogy sikerül majd kompromisszumos módosító indítványokat összeállítani. Azért, hogy pozitív legyen a vidékfejlesztés kezelése a jövőben. A vidéki területek fejlődésénél is fontos a fenntarthatóság kérdése. Az 55-ös bekezdésre vonatkozóan is elég sok módosító indítványt nyújtottak be. Az adópolitikában nem vagyunk kompetensek, de fontos, hogy adjunk referenciát a tagállamok számára, méghozzá azért, hogy az adópolitikájuk jobban tükrözze a mezőgazdasági világ érdekeit. Nincs itt illetékösünk, illetékeségünk, de iránymutatást azért adhatunk a tagállamok számára. Remélem, hogy a következő napokban és hetekben sikerül majd megfelelő intenzív egyeztetést lefolytatnunk. Már el, el is kezdtem elkészíteni néhány kompromisszumos módosító indítványt, továbbra is dolgozni fogok ezeken, és természetesen föl fogom venni a kapcsolatot a többi frakcióval is. Hogyha jó szándék meg lesz, akkor úgy gondolom, hogy erős üzenetet tudunk adni a parlament részéről, a kap jövőjére vonatkozóan 2014-től kezdődően. Meg vagyok győződve arról, hogy ez sikerülni fog, és remélem, hogy mindenki meg van erről győződve. Nagyon fontos döntést kell hozni a közös agrárpolitika jövője tekintetében kompromisszumos módszereket kell alkalmaznunk, és fontos, hogy a tanácsra is sikerüljön a kompromisszumot kialakítanunk. Ha a parlament erős állásfoglalást tud elfogadni, akkor úgy gondolom, hogy annak jelentős befolyása lesz a jó bizottság jogalkotási javaslatára is. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként. Köszönöm, Albert. Ha egyetértenek vele, akkor már is Tászos Szanyatisznak adnám át a szót. Hallgassuk meg az ő felszólalását is, a bizottság megjegyzéseit, beszámolóját, és ezt követően adom át a szót az árnyék előadóknak. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkáját a jelentés kapcsán. Ahogy említette, ő is. Nagyon fontos lesz ez a bizottság jogalkotási javaslatának elkészítésekor, mert mint az önök jelentését figyelembe fogjuk természetesen venni. A magyar miniszter úr ismertetésére is reflektálnék. Úgy tűnik, hogy széleskörű egyetértés van a célokat, a kap jövőjének céljait illetően, a parlamentben, a tanácsban is, illetve a társadalmi vitában is ez derült ki. A közlemény előkészítésekor, illetve a hatástalan megvégzésekor is ezt tapasztaltuk. Nyilván kritikus paramétereket még meg kell határozni, például a költségvetés főszegét, ez az egyik legfontosabb, de a jelenleg folyó munka segíti leszűkíteni azon kérdések körét, amelyekkel még foglalkozni kell. Ami minket illet, és nagyon röviden fog fogalmazni, három nagy terület van, amire most összpontosítunk, és ahol finomítjuk az elképzeléseket. A támogatás célzottabb betétele, a kap zöldítése, és itt mondanám, hogy mindkét pillér esetében, és a versenyképességi innováció segítése a mezőgazdaság jövőjében. Ami a célzottabb átételt illeti a támogatásoknál egyértelmű, hogy ki kell egyensúlyozni a tagállamok között és a tagállamokon belül a kifizetéseket. Ez alapvető fontosságú. Hogyha hasonló gazdasági körülmények között lennénk, közjó, közszolgáltatás nyújtása terén, akkor nem lenne igazán vita. Azért van vita, mert el kell szakadnunk egy olyan rendszertől, ami a korábbi támogatási szintet jelentette, illetve történelmi támogatásokat. A jövő felé kell elmozdulnunk, az alap jövedelem támogatás, illetve a közjóért nyújtott támogatás esetében egyaránt. Egy ilyen konvergencia természetesen átmeneti időszakot szükségeltet. Nagyon fontosak a támogatások a e, tagállamokon belül is kompenzálni kell, nem csak a tagállamok között. Egy második terület, ami nagyon fontos, a zöldítés területe mezőgazdasági és élelmiszerügyi közérdekű szolgáltatást végeznek nagymértékben a gazdák az európai mezőgazdaságban. Van egy alap szabályozás, ami kiterjed mindarra, ami történik a terület nagy részén, most szeretnénk eljutni oda, hogy bizonyos intézkedések egyszerre tartalmaznának ösztönzést a mezőgazdaság terület 100%-a esetében, illetve célzottabb intézkedések maradnának a második pillérben. Hangsúlyoznám, hogy mivel az EU egész területére kell alkalmazni ezeket az intézkedéseket, egyszerűek kell, hogy legyenek, és nem szabad, hogy a tagállamokra terheket hárítsanak. Időnként azért bírálnak bennünket, mert sokba kerül a gazdáknak az intézkedéseink végrehajtása, máskor meg azért, mert hagyjuk, illetve ösztönözzük, hogy a gazdák azt csinálják, amit eddig is csináltak Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági termelés önköltsége emelkedik, ezért nagyon fontos, hogy ezt a zöldítő, kiegészítő első pilléres eszközt hogyan alakítjuk, és hogyan fog ez kapcsolódni a második pillérhez. És végül pedig, ami a vidékfejlesztési intézkedéseket illeti, van egy hosszú lista a létező intézkedésekről, amelyek lehetővé teszik majd hogy jelenlegi eszközökről, amelyek lehetővé teszik majd a megfelelő kiigazításokat, éghajlatváltozás, illetve az általános célok elérése érdekében eszközlendő szerkezetváltás ez az a három terület, ahol az elemzéseink hamarosan lezárulnak, és nagyon várjuk, hogy az önök jelentése mit fog mondani ezekről a területekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tászosz Anyotis igazgató úrnak ezt a hozzászólást. Megnyitom a vitát, és Stefan Lefolnak, aztán George Lajonnak adom meg a szót, mint árnyék előadók. Köszönöm, elnök úr. Meghallgattam Albert, gratulálok neki az elvégzett munkájáért, és a bizottság képviselőit is meghallgattam. A kérdésem az, hogy miről vitázunk itt? Mik a megvitatandó kérdések? Hova megyünk? Milyen szöveget akarunk a parlamentnél létrehozni a bizottság közleményére reagálván? A bizottság összeállított egy szöveget, amelyel a négy nagy célkitűzést határozza meg. A zöldítés az első pillérhez képest egy szót sem beszélnek arról. Akkor mit válasszunk? Az elsőt vagy a második pillért? Hogyan? Erről senki sem beszél. Másodszorban pedig a, általában a társadalmi kérdéseket akarja meghatározni, hogy küszöbértéket határozunk el meg a támogatásokra. Ez egy jogos vita, de azért ezzel kapcsolatban pontosítani kellene a kérdéseken. Harmadik kérdés, ami a szabályozást illeti, hát ott legalább mondhatjuk, hogy van egy minimum összhang ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hogyha ez a megállapodás, akkor vegyük ezt figyelembe, hogy szükség van a védőhálókra. De hát, ha ez a vita, hát akkor három órát nem szánunk ennek. Itt politikai választásokra van szükség. Én a szocialisták nevében azt mondom, hogy az 1200 módosító nem tőlünk jön. És ha láthatják, hogy hova nézek, hát inkább Albert Dess frakciójából származik. Mi célzottabban akarjuk meghatározni, meghatározni a módosítókat, igazi kérdéseket feltenni. Mit tegyünk a kap zöldítésével? Legyen ez első vagy második pilléres kérdés. Úgy döntöttünk, hogy a bevált gyakorlatokat, mezőgazdasági gyakorlatokat kibővítjük az első pillérben azért, hogy a kap valóban a fenntartható fejlődés útjára lépjen. Mert hogyha a társfinanszírozással foglalkozunk, akkor a kap változó geometriai ö, politikával fog változni. Mi döntöttünk. Én erre választ várok. Mit várnak tőlünk? Mit szeretnénk? Luis Capulás Santos, a koordinátorunk azt mondta, hogy döntöttünk a küszöbértékek maximalizásáról, arról, hogy a kisgazdálkodásokkal mi legyen a helyzet, és javaslatokat tettünk arra vonatkozóan, hogy egyértelműen megvédjük a termelői csoportosulások és szervezetek rendszerét mezőgazdasági kérdés, ami a vidékfejlesztést illeti, nem lehet csak úgy megközelíteni ezt, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan finanszírozzuk és társfinanszírozzuk a vidékfejlesztési támogatásokat. Tehát itt is tartalmat akarunk a parlamenti módosítónak adni. Nos, ez van most előttünk. Persze most megint beszélhetünk a célkitűzésekről, ahogy azt a tanács elnökével, a magyar miniszterrel megtettük. De egyezünk meg a célkitűzésekben versenyképes, fenntartható, és mindenkit ellátó mezőgazdaságra van szükség. Na jó, de hogyha ezt kimondtuk, innentől azért azzal kell foglalkoznunk, hogy ezt hogyan fogjuk elérni, mert ez itt a tét. És én nem hagyom, hogy a vita így folytatódjon, és így a bizottság és a tanács fog dönteni arról, hogy mik lesznek az új kapnak 2013 után a jogszabályai. A parlamentnek ki kell állnia a felelősségéért és én elérem az engem támogató képviselőkkel és frakciókkal, hogy kompromisszumos módosítókat nyújtsunk be. Azért, hogy látható legyen a parlament álláspontja, és hogy ugyanakkor az európai gazdák is lássák, hogy mit akar elérni a parlament. Ez most a mi munkánk lényege. Rendben, Stefan, George Lyon, aztán Martin Oszli. Uh, thank you, uh, uh, President. Uh, be... Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden fog fogalmazni, és uh, elmondanám, hogy az alde nak mik a prioritásai. Szerintem érdekes uh, megállapítani, hogy az 1267 módosító 55% Albert saját frakciójából érkezett nyilván jó lenne közös álláspontra jutni a frakciók között, de hát először is a saját frakcióján belül. A kezetektől fogva azt mondtuk, hogy a fenntarthatóság, a versenyképesség és a méltányosság kell, hogy a reform középpontjában álljon. Egyszerű reformra van szükség, egyszerű kapra, szabályok szintjén, végrehajtás szintjén, azt hiszem minden frakció egyetért ezzel. Úgy gondoljuk, hogy méltányosabban kell a pénzeket elosztani, ez nem könnyű, könnyen elérhető cél, és hogy Tasszoszányon ezt is rámutatott, az objektív kritériumok alkalmazása önmagában nem biztos, hogy üdvözítő lesz tehát Albert munkáját lehet, hogy ki kell majd egészíteni e témában. Elfogadjuk azt az érvet, hogy az első és a második pilléres jellemzőket is figyelembe vesszük, ugye különböző célokhoz, különböző kritériumokra van szükség megfelelő szintű finanszírozással, illetve vice versa figyelembe kell venni az első és második pillér finanszírozási összegénél, hogy más a célkitűzés, nem lehet a kettőt egyszerűen összemosni és úgy osztani újra a pénzeket. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, hogy az előbb is mondottam, szerintem célzottaknak kell lenniük, és ugyanolyan rendszer felé kell elmozdulni Európában, és 2020-ra le kell zárni a történelmi alapú pénzosztást. Nyilván zöldítő intézkedésekre van szükség, az emberek a fenntarthatóságban és a versenyképességben hisznek. Zöldítő intézkedéseknél mi olyan intézkedéseket szeretnénk, ahol nem csak a környezetvédelmi hatékonyságot, hanem a gazdasági hatékonyságot is növelhetjük, hiszen ez a fontos a gazdák számára. Nem akarjuk, hogy versenyképtelen legyen az európai mezőgazdaság a közvetlen kifizetések közöldítése miatt. Albert beszélt az egyszerű megfelelési rendszerről, elutasítjuk az új kritériumok kialakítását a zöldítésnél, arányosabb szankcionálási rendszerre is van szükség véleményem szerint ennél a reformnál, és mindenek előtt a, a gazdákat kell megcélozni gazdaorientált eh, rendszerre van szükség. Ami a vidékfejlesztést illeti, zöld eh, növekedés, eh, nemzeti intézkedések, a közvetlen kifizetések zöldítése mindenképpen európai szintű kell, hogy legyen. A éghajlatváltozás fenntarthatóság nem valósítható, meg ö, nemzeti ö, szétmorzsolt intézkedésekkel. Ö, a plafon bevezetésénél eh, mi azt szeretnénk, hogy degresszivitás eh, maradjon fent, esetleg eh, legyen erősebb. Egyszerűsíteni kell a kis gazdaságok támogatását Európában, ami a biztonsági intézkedéseket illeti jól működik válság esetén az a védőháló, ami megvan, ez maradjon fenn. Természetesen rendelkezésre állunk, szívesen együttműködünk a többi frakcióval, kompromisszumra kell jutnunk, hogy a reform folytatódhassék, különben a bizottság és a tanács nem fog bennünket komolyan venni. meg kell állapodnunk, erőteljes üzeneteket kell eljuttatnunk a partnerekhez, a jogszabály a csomag kapcsán. Valószínűleg a jövő év eleje előtt ez a javaslat nem fog megjelenni. Szívesen együttműködünk a többiekkel, hogy erős legyen a jelentésünk, és ennek eredményeképpen erős legyen a kap is, hiszen ez a célunk. Köszönöm, George. Pont ezért kell mindannyiunknak mindent megtenni, hogy a parlamentnek nagyobb legyen a politikai súlya. Martin Osling a szó. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm, Kedves kollégák, A kérdés az, hogy miért is vitázunk erről a kérdésről, hogy a célkitűzéssel mindenki egyetért. Végül is aztán azt mondjuk el, amit már legalább ötször elmondtunk korábban. Azt gondolom, hogy már kompromisszumról kellene beszélni az előadó részéről. Stefannak igaza van, a jelentéshez rengeteg módosító érkezett, és az az benyomás, hogy az, a néppárt öt frakcióvá morzsolódik szét, és nem tudja, hogy milyen irányba akar elindulni. Ami a kompromisszumokat illeti, ahhoz kell igazodnunk, amit a bizottság bemutatott. Az első vitában egyetértettünk, összhang volt. A reform az legyen reform. A kérdés az, hogy készek vagyunk el kompromisszumra azért, hogy a parlamentnek erős legyen ez a jelentése. Semmi értelme a különböző álláspontokat felsorolni, hogyha teljesen érthetetlen, olvashatatlan kompromisszumra jutunk a végén, ami végső során csak lejárat majd minket, és nem vesznek minket komolyan utána. Mi, a zöldek, egyértelmű állásponton vagyunk bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. A parlamentnek azt kellene bemutatni, hogy valódi reformot akarunk a kappal kapcsolatban. Azt akarjuk bemutatni, hogy nem szabad, hogy az emberekben az a benyomás ö, ébredjen, hogy, ö, amik, hogy mi csak ö, üres szózatokat mondunk azzal kapcsolatban, hogy a bürokrációt le kell építeni. Itt konkrét eredményekre van szükség. Valóban szükség van arra, hogy csökkentsük a, a bürokráciát, de ö, ez még nem lehet a kap reformjának az alapeleme és a címe. Azt gondolom, hogy más irányt kell venni. A környezetvédelmi és a 2020-as stratégiával is kompatibilisnek kellene lennie. Folytatjuk a többi hozzászólással. Természetesen mindenkit arra kérek, hogy röviden fogalmazzon, mert különben a workshop fog lerövidülni. Szekereszki és anyó. Raport jest rzeczywiście wyjątkowo trudny. A jelentés e, nagyon komplex és nehéz. A módosító indítványok e, száma is e, azt mutatja, hogy mennyire komplex ez a jelentés. Az a benyomásom, hogy ebben a jelentésben túl sok mindent akarunk változtatni, illetve az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezését akarjuk mi átvenni, ezt a szerepet akarjuk átvenni. Konkrét javaslatokat tartalmaz a jelentés, de hát a jogalkotási javaslat nem a mi szakbizottságunkból kell, hogy kiinduljon, hanem ez az Európai Bizottságnak az illetékessége. Legyünk őszinték. A javasolt reform Felszínes. A cél az volt, hogy gazdag legyen ez a reform, de aztán végül nagyon konzervatívan alakul. csak ilyen szavakat használunk rá, hogy nyitott és modern és gazdagító, de a tartalma nem ez. És ezért is van szükség nagyon sok kompromisszumra. Nem beszélünk eleget a piaci eszközökről, piaci stabilitásról. A piaci eszközök fontosabbak annál, mint hogy a kifizetések hogyan lesznek kezelve, hiszen a gazdák pénze a piacról jön, abból van pénzük, hogy kint vannak a piacon, és ezért nagyon fontos a stabilitás. A szakpolitika zöldítése jól hangzik. A közvélemény előtt legalábbis. Magasok a standardok már, már, már most is. Hogyha az európai gazdák versenyképességét csökkenteni akarjuk, vagy korlátozni, akkor írjunk elő még több zöldítést. Tudjuk, hogy biztosítani kell az élelmiszerbiztonságot, de azért ne túlozzunk, ne lépjünk túl nagyot. Ne felejtsük el a klímaváltozással kapcsolatos, kapcsolatos csúcsülés, ugye ez a két csúcs, ez egyszerűen botrányos volt, sikertelen volt. Nehogy ugyanezt a hibát elkövessük a mezőgazdasággal is. Aztán az is fontos, hogy különböző szintű támogatásokra van szükség, de a mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaságban ez mindenképpen így kell, hogy működjön. A vidékfejlesztést és a vidék alakulását nem vizsgálhatjuk csak környezetvédelmi szempontból. Ezek a vidéki területek nagyon sok aspektus szempontjából fontosak. Ezért kompenzálni kell azokat a területeket, amelyeknél ez szükséges, ahol erősebb vidékfejlesztésre van szükség, mert valami miatt lemaradásban vannak. Nagyon fontos a konszenzus, és remélem, hogy sikeres lesz ez a munka. Ágnyó képviselő és Sergio Gutierrez. Köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjét. Beszélt a három term- területről. Köszönöm szépen, hogy megadta ezeket az információkat. Jobb célzottság, zöldítés, innováció. Hát legalábbis, ha jól értettem, amit mondott. És ezzel kapcsolatban kezdett el beszélni a klímaváltozásról. Hát ismerik a véleményemet erről, de feltételezem, hogy a gazdák nem tudják diktálni a időjárást, és hogyha gazdák ditkálják, hogy én mit csinálok, az sem biztos, hogy sikeres lesz. Mit kell tenniük a gazdáknak, hogy megváltoztassák az időjárást? Néhány évvel ezelőtt volt ezzel kapcsolatos prezentáció, széndiokszid kibocsátás, stb. Nagyon sok energiára lenne szükség, de a eredmény nem lenne túl jelentős. Ön tett egy ilyen kijelentést, akkor mondja már el, hogy hogyan tudnák a gazdák megváltoztatni a klímát, és mennyibe fog ez kerülni nekik. Köszönöm, ennyi úr. Sergio Gutierrez, és utána Papasztánkosz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ha megállapodásra akarunk jutni a jelentéssel kapcsolatban, azt gondolom, hogy leginkább a közös nevezőt kell kiemelni az összes ma felvetett kérdése kapcsolatban. A közös nevező az, hogy a kapnak igazságosnak, méltányosnak kell lennie. Mindenképpen garantálni kell, hogy erős legyen ez a kap, de mindenek előtt az igazságossága fontos. Tehát megfelelő, méltányos jövedelmet kell biztosítani a öm, mezőgazdászoknak, ö, attól függetlenül, hogy milyen tevékenységet folytatnak és hol, méltányosan meg kell, hogy élhessenek a jövedelmükből. Ez a közös cél. Na most, ami az elemeket illeti, a közvetlen támogatást és a piacorientáltságot illeti, megfelelő finanszírozásra van szükség. Nekünk a parlamentnek egyértelmű üzenetet kell elküldeni a, par- a bizottságnak. Nincsen megfelelő forrás a javaslatban, sem a közvetlen támogatás, sem pedig a piac kiigazítási eszközök tekintetében. Tehát az új Európai Uniós helyzethez kell igazítani a költségvetést, és a különböző 2020-as stratégiai célkitűzésekhez is biztos, de azt hiszem, hogy nem szabad, hogy a költségvetésen csökkentsünk. Ez a legfontosabb üzenet, ez egy semleges üzenet, ez kell, hogy a e, legfontosabb követelése legyen a parlamentnek. További részletek. Kiemelném, hogy milyen fontos az átmeneti időszak, így, hogy úgy mondjam, e, megfelelően e, ki tudjuk védeni a túlságosan szigorú változások negatív hatásait. Ami a foglalkoztatást illeti, mint már mondtam, igazságosnak kell lenni a kapnak, de megfelelően a társadalmi elvárásokat is figyelembe kell venni. A piacintézkedéseket figyelembe kell venni, például a magántárolási lehetőségek tekintetében, és ami az intervenciós árokat illeti, a Például az olaj ágazatban láthatjuk, hogy a nagyon alacsony intervenciós ár miatt igen komoly nehézségek adódtak az intervencióhoz való hozzáférés pillanatában és a tárolással kapcsolatban. A méltányos kapnak lehetővé kell tennie a mezőgazdák számára, hogy nagyobb, jobb alkupozícióba kerüljenek. És azt gondolom, hogy a kapban arról is beszélni kell, hogy mennyibe kell, hogy kerüljön a tej például. És azt gondolom, hogy eléggé kisebb csoportok érdekei is megjelennek az egyes módosítókban. Ami a mezőgazdasági kérdéseket illeti, tudjuk, hogy az intervenció szempontjából nagyon fontos kérdések is felmerülnek, erről nem beszéltünk eleget. Lenne még két megjegyzésem, először is. Fenn kell tartani a mostani biztosításokat az eddig bevezetett tagállamokban, például Spanyolországban, mert ezzel tudjuk támogatni a termelőket. De tovább kell mennünk. El kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne ezen biztosításokat a második pillérbe is integrálni. Olyan biztosításokról van szó, amelyek a kanadai modell alapján állnak össze, és ezek mindenképpen összeegyeztethetőek a WTO zöld dobozával, és mivel, hogy a WTO előírásoknak megfelelnek, ezért a um, termelés kiesés 70%-át is lehet ezzel finanszírozni, hogyha nagy az áringadozás. Köszönöm szépen, George Papasztánkosz. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. utaltak a kollégák a benyújtott módosító indítványokra. Azért szeretném elmondani, hogy mi nagyra értekeljük Desz kolléga munkáját, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a néppárt pluralizmust képvisel, és ezért többféle hozzájárulás szerepel a módosító indítványokban. Egyetetek a kollégákkal abban, hogy nekünk az Európai Parlament részéről részt kell vennünk a jogalkotási munkában, a mi politikai üzeneteinket kell pontosan megfogalmaznunk. És fontos számunkra az is, hogy az egyes frakcióknak a pozíciója mondjuk 10-15 konkrét pontba legyen megfogalmazva. Természetesen a vélemény eltérhet a kapjövője tekintetében. Sokan azt mondják, hogy ez nem is olyan nagy reform. Viszont én nem is reformot mondanék, hanem a kap fejlődését, evolúcióját említeném. Van egy bizonyos mezőgazdasági modellünk Görögországban, illetve Európa más déli területein. Nálunk nagyon kis gazdák, gazdaságok működnek, és ezért fontosnak tartom, hogy a hegyvidéki területek közvetlen támogatást kell, hogy kapjanak. Ugyanakkor egy nagyobb gazdaság, amelynek nagyobb területe van, több hektárja van, az nem ugyanúgy működik, mint egy mondjuk két hektáron működő gazdaság. Figyelembe kell vennünk a struktúráját is a gazdaságoknak. Mit jelent az igazságosabb és méltányosabb elosztás? Ezt folyamatosan emlegetik, de ez mit jelent? meg kell határoznunk a kedvezményezetnek a kritériumait, és nem pedig a hektárszámot kell meghatároznunk. Most nem akarok ennek a részleteibe belemenni. Aztán mindig mindig beszélünk az egyszerűsítésről. Mindenképpen szükség van erre, de elnök úr a kereszt megfelelést is folyamatosan említjük, de itt globális kérdésekről van szó. A környezetvédelem, vagyis az élet alapjainak a fenntartása nem csak bizonyos szektorokra, mozgalmakra koncentrálódik, vagy bizonyos véleményekre, hanem a élet alapjainak a fenntartása globális misszió mindenkinek a számára harmadik országokat is be kell vonni, pedig nagyon sok harmadik ország egyáltalán nem is beszél a zöldítésről. És a konkurencia is nagyon fontos, a világszintű konkurencia. Lehet, hogy könnye, könnyű eladni ezt a zöldítési kérdést. A retorikát erősítjük ebben. A biztosak összeülnek, azok, akik a zöldítésnek az illetékességei, illetékességei folyamatosan beszélnek arra, de a konkrét megvalósításról soha nem számolnak be. Például a mi hogyan működik ez a zöldítés, hogy milyen befolyást tudnak gyakorolni mindezek a mezőgazdaságra. Minden esetre a saját hazámról szólva, Európában vagy az első, vagy a második helyen állunk, olyan tekintetben, hogy a Natura programhoz mennyi terület tartozik az országokból. Ezért nagyon fontos számunkra ez a kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Herenc Garcia az utolsó lehetőség. Realmente, a mí me parece que... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy az elhangzott javaslatok egy része a kap reformjával kapcsolatban um, ugyanabba, ugyanarra a hibás útra vezetnek minket, mint amit a WTO következtetésekkel kapcsolatban megtettünk. Tehát a mostani erőfeszítéseinknek nem lesz gyümölcse onnantól, hogy a WTO is elkezd ezekről beszélni. Úgyhogy nagy nyilatkozatokra nincsen szükség, inkább várjuk meg a WTO tárgyalások eredményét, amikor azt lezárták, onnantól tudunk majd foglalkozni a tárgyalások következtetéseivel. Egyébként így kettős szinten tárgyalunk, és aztán kiderül, hogy a harmadik országok nem akarnak előrelépni, és az Egyesült Államok például megvédi a saját mezőgazdaságát, mi pedig megnyitjuk a kapukat és magára hagyjuk a mezőgazdaságunkat. Éppen ezért nagyon elővigyázatosan kell eljárnunk. Ami a parlament politikáját illeti, több jelentése kapcsolatban kiderült már, hogy koherens a parlament politikája. A bizottság minket tiszteletben tart, ha jól tudom. A Lion jelentés, a Bové jelentés, olyan jelentések, amelyeket a plenárisan is támogattak, és a Mészekbizottságunk is azt mondta, hogy nagyon egyértelműen tud fogalmazni, és megvédi a mezőgazdaságot Európában. Tehát koherensek vagyunk. Azt gondolom, hogy ezt a koherenciát meg kell tartani. Sokat beszélünk az első és második pillér szétválasztásáról, a különböző költségvetési intézkedésekről, megfelelő költségvetésre van szükség a pénzügyi tervben, és a különböző intézkedésekről is beszélünk a piaccal kapcsolatban. Ezeket a DESZ jelentésbe be kell venni. Tehát figyelembe kell venni az eddigi munkákat, például ami a harmadik országokkal, országoknak adott kölcsönösséget illeti, és hogy a vto val milyen komoly tárgyalásokra van szükség. Különböző opciókat felvetettünk, és egymás után a benyújtott módosítókban is rendre ismét elővezetjük ezeket az opciókat, amit a parlament már korábban megvitatott. Azt gondolom, hogy a módosítók hozzájárulnak ahhoz, hogy jó irányt vegyen ez a jelentés. Támogatom a néppárt több módosítóját is. A többi frakció azzal vádol minket, hogy szétforgácsolódunk. Nem, szerintem nagyon közel állunk egymáshoz ismerjük Marinescu kollégánk módosítóit is például, és remélem, hogy egyensúlyt sikerül kialakítani a jelentésben, amely jó irányba megy a mezőgazdaság szempontjából, és amely lehetővé teszi, hogy a parlament 90%-a támogassa ezt. Ez legyen a célunk. rendben, kedves kollégák, fontos megbeszélés volt ez szanyót is szeretném megkérdezni elsősorban, hogy szeretne most hozzászólni. Ha nem, akkor újra megadom a szót Albert Desznek, és ezt követően Tászorszányot is, és utána Albert Desz zárja le a témát. Rövid leszek, elnök úr. Fölmerült a kérdés természetesen a gazdáknak, nem tudjuk megmondani, hogy hogyan befolyásolják az időjárás, de hogy milyen választ adjanak az időjárás változásra, az fontos, persze nem tudjuk pontosan, hogy a, mi is történik az időjárással, a klímával. A, mi is az, amit tudunk a klímaváltozásról, és hogy hogyan kell adaptálni a gazdálkodást, és vannak kérdések, amelyeket mi felteszünk a gazdáknak. Amikor innovációról beszélünk, akkor igazából megpróbáljuk ezt a szakadékot lefedni. Tanácsadói rendszerrel, új tudást biztosítva a jelenlegi gazdasági gyakorlatok számára, és a javaslataink ez irányba mutatnak, próbáljuk ezeket tisztázni. Az egyetemű, hogy a mezőgazdaságtól már most is sokat várnak el az Európai Unióban az adaptáció tekintetében, és ez a jövőben is így lesz. Úgyhogy konkrét lehetőségekre és ötletekre van szükség. Elnök, köszönöm, az, Albert vond le a következtetéseket a fontos eszmecsere alapján. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hab... Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Igen, néhány következtetésre be tudok számolni. Ha mindenki egyetért vele, akkor ezeket elmondanám, de igazából elhangzott a kritikák is a néppárt, hatalmas mennyiségű módosító indítvány nyújtott be. De Mi a 40%-át képviseljük az összes képviselőnek, úgyhogy ez egy fontos frakció. 26 tagállam mandátummal van a kezünkben, és nem minden frakciónál ez a helyzet, és ezért olyan sokszínű a mi frakciónk. A helyzeteket el kell fogadni. Én nagyon boldog vagyok, hogy ennyire sokszínű a frakció. De azt is meg kell érteniük, hogy a néppárt biztos, hogy jó kompromisszumos módosítványokat fog összeállítani. Hova is visz ez minket? A kifizetések tekintetében már a néppárttal a 9-es pontban megkezdtem az egyeztetést a kompromisszumos módosító indítványok összeállítása tekintetében, méltányos elosztása a támogatásoknak a tagállamok között, és tagállamon belül a gazdák között, ami lehetővé teszi, hogy gyakorlatias legyen a megközelítés. És itt kritériumokat, objektív kritériumokat kell felállítani. Beszélni kell a különbségekről is. Figyelembe kell venni a keretfeltételeket, amelyek az egyes tagállamokban fennállnak és ezért elutasítjuk az általán kifizetést EU szinten. Ezt is meg lehet vitatni, a többi frakcióval is meg lehet vizsgálni, hogy ők milyen mértékben értenek egyet ezzel, és hogy mennyire akarják módosítani ezeket a véleményeket, ezt a szöveget. Minden esetre szerintem időre van szükség azt szeretném, hogy a frakciók közötti kompromisszumos módosító indítványok megszülethessenek. Gondolom, hogy George Lyon is egyetért ezzel. Ő is említette, hogy a néppárt részéről rengeteg módosító indítványt nyújtottak be. De hát én örülök annak, hogy ennyire fontosnak tartja ezt a témát a frakció. John, figyelj ide. Újra kell írni a jelentést hiszen ha nem ez történik, akkor tényleg elárasztanak mindent a módosító indítványok. Nagyon sokféle vélemény van a néppárton belül ebben a témában. Hosling úr azt mondja, hogy készen kell álljunk a kompromisszumokra. Én mindig is hangoztatom, hogy nyitott vagyok a kompromisszumok felé. Hogyha valaki azt mondja, hogy a bizottság folyamatosan screeningről beszél, akkor ezt nem biztos, hogy én követni fogom. A zöldítést be lehet vezetni, de be lehet vezetni anélkül, hogy tudjuk, hogy mit mond a WTO, hogy Kanadával, Mercosurral milyen megállapodást kötünk. Hogyha problémák vannak ott, ezekben a megállapodásokban, hát akkor képzeljék el, hogy itt milyen következményei lesznek ezeknek a dolgoknak. Egyébként pedig nem is lehet tudni, hogy mennyi pénzről van szó. Tegnap már született egy kompromisszumos módosítói indítványa a néppárt részéről, 23-as cikkre vonatkozik ez azt kéri, hogy a zöldítésre rendelkezésre álló alap elválaszthatatlanul kapcsolódjon a rendelkezésre álló költségvetési eszközökhöz, a kap rendelkezésre álló költségvetési eszközökről van szó, és így a bizottságnál kell megnézni, hogy hogyan lehet a zöldítést finanszírozni. Ez már egy bizonyos kompromisszumos megállapodás eredménye. Ha úgy gondolják, hogy az első pillérben 100 euró, ebben az esetben zöld feltételeket akarunk felállítani, azért, hogy ezt a 100 eurót meg lehessen kapni, hát akkor azt fogják mondani az emberek, hogy tartsák meg a 100 eurójukat, nem érdekelnek ezek a zöldítési feltételek. Hogyha hektáronként plusz 100 eurót adunk, adnak semmi értelme. A valóságot, a helyi valóságot mindig is figyelembe kell, hogy vegyük. A gazdákra kell, hogy gondoljunk. Hogyha nagyon súlyos zöldítési feltételeket szabunk, akkor inkább lemondanak a jövőben megkapott pénzekről. Hogyha túlságosan erőltetjük a zöldítést, akkor annak ez lesz a következménye. Tudják, hogy mindig nagyon fontos számomra, hogy méltányos feltételeket szabjunk. A környezetvédelem területén hátrányban vagyunk. Az egyetemi, hogy itt beavatkozásra van szükség. De már így is az alapok 40%-a mezőgazdasági célokra kerül elköltésre. Úgy gondolom, hogy egyetemű, hogy ezt az arányt már nem lehet növelni, úgyhogy ez is alapja lesz a módosító indítványoknak a kompromisszum tekintetében. Szekierszki képviselő a bizottsági ajánlással foglalkozott. Én senkit nem kritizáltam a bizottság részéről. Csolosz biztos úr élete nem könnyű, és más érdekeket is figyelembe kell, hogy vegyen például a kereskedelmi érdekeket. A bizottság részéről nem is nagyon lehet tudni, hogy mi lesz a jövőbeli kapnak a kerete. Ányú kolléga a klímaváltozásról beszélt. Igen, meg kell tartani ezt a kifejezést, dolgozni kell ezen a területen, de adatokra, számokra van szükség. Nem tudom, hogy a gazdák valóban tudnak-e úgy dolgozni, mint amit ön szeretne. A méltányos kap, ezt is említette egy kolléga, de minden szövegnél fölmerül a méltányosság kérdése. Nézzük meg a 9-es pontot, az előbb ö, olvastam ezt föl. Számunkra az a fontos, hogy igazságos, méltányos megoldást találjunk. És más bekezdésekben pedig általási tranzak, Hatási időt említek, ugye azt mondjuk, hogy 2014-ben változik a kap, ezt nem mondhatjuk. Azt mondhatjuk, hogy 2004-ben teljesen más lesz a helyzet, nem, ezt sem mondhatjuk. A gazdának a bizalmát meg kell tartanunk, úgyhogy fel kell készíteni a gazdákat erre a jövőre. Ezért mindenképpen kell, hogy legyen egy átmeneti időszak. A benne. azt írtam, hogy meg kell oldani, hogy megfelelő rendszer állhasson fel olyan tagállamokban, mint például Spanyolországban. Spanyolországban jó a rendszer, és nem szabad ezt veszélyeztetni. Németországban nem annyira lelkesek egy ilyenfajta rendszerért, de hát a, figyelme kell venni, hogy a tagállamok helyzete eltér egymástól. Aztán az is elhangzott, hogy figyelembe kell venni a nagy és kis gazdaságok közti különbséget. Megadást kell tart találni erre a kérdésre. Én a jelentésben beszélek a kis gazdaságokról, és azt is írtam, hogy a, annyira jelentős a különbség, hogy Brüsszelből kiindulva nem is lehet meghatározni hogy mit jelent az, hogy kis gazdálkodás. A tagállamoknak van itt szerepe. Mi csak egy keretet állíthatunk föl. Na, egyébként igaz, azt mondják, hogy bürokratikus az eljárás, de ez nem jogos elláttam különböző helyszínekre, és sok helyen jártam már a világban, és soha nem láttam azt, hogy a mezőgazdaság fenntarthatóbb lenne, mint Európában, ahol vidékfejlesztési problémák vannak, akkor természetesen lehet első pillérben gondolkozni. Minden esetre úgy gondolom, hogy nem állnak ellentétben ezek a kérdések. Mindenesetre esetre nagyon jól ismerem a mezőgazdasági szakbizottságot, és úgy gondolom, hogy a, a célok jó irányba mutatnak, a kap jó, jó van meghatározva, de hát az is igaz, hogy még van lehetőség az előrelépésre. Minden esetre meg vagyok győződve arról, hogy megoldást fogunk mindenre találni. Az az erőfeszítés, amit teszel, nagyon fontos. Szeretnék köszönetet mondani neked, az összes árnyék előadónak, és biztos vagyok abban, mint ahogy te is mondtad, hogy meg fog születni ez a konszenzus, és mindenkinek az igényét képviselni fogja. Utolsó napirendi pont egy tanulmány bemutatása kap jövője 2020-ig a közjavak elállításának a támogatása tekintetében. És akkor a 15-ös, 16-os pontot viszont a következő ülése elhalasztjuk. Akkor nincsenek sürgős kérdések, és most teljes mértékben ennek a fontos tanulmánynak tudjuk szentelni a figyelmüket. figyelmünket. Szeretném üdvözölni a szakértői csoport tagjait, akik be fogják mutatni ezt a tanulmányt. David Baldock urat, aki a Európai Környezetvédelmi Szakpolitikai Intézet igazgatója, Corrado Pircio Biroli nagykövetet, akit már többször meghallgattunk ebben a szakbizottságban, és ahogy tudják, ő a elnök helyettese a Rice alapítványnak. Már is átadom a szót Bádok úrnak, kérem, hogy mutassa be ezt a tanulmányt, és ezután természetesen mindketten szívesen válaszolni fognak a kérdésekre, reagálni fognak a megjegyzésekre, melyeket a képviselők tesznek. Akit nem érdekel ez az ESZKA tanulmány, akkor távozom el. Persze a képviselők gondolom mindannyian a helyükön maradnak, és már is átadom a szót Davidnek. Tessék, David! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy bemutassunk egy tanulmányt, amit egy egész csapat készített, a Rice alapítványt említették, Olaszországban, az INEA és a VTI Németországban vett részt benne. A tanulmány még nincs teljesen kész, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha reagálnak a szakbizottság tagjai ma az elmondottakra. Nagyon gyorsan fogok haladni. A szakbizottság már eh, látta a szlájdjainknak a kinyitott változatát, úgyhogy valószínűleg már el tudták olvasni, hogy miről van szó. A szakbizottság azt kérte, hogy foglalkozzunk bizonyos kérdésekkel. Eh, mindenek előtt, hogy milyen közjót szolgáltatnak eh, a mezőgazdaságban dolgozók, illetve hogy a kap hogyan néz ki, és hogyan nézhet ki a jövőben. Az utolsó kérdésről fogok főleg beszélni, talán ez a legrelevánsabb a most folyó vitában, és hogy milyen megfontolásokkal nézhetünk a jövő elébe. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás témáját fogjuk felölelni, de nem fogok mindig erdőgazdálkodást is mondani az egyszerűség kedvéért fő környezetvédelmi szolgáltatás, a diverzitás, a természet, a magas minőségű táj fenntartása, az éghajlat stabilitásának a biztosítása, nagyon fontos a kibocsátások csökkentése a mezőgazdaságban, ugyanakkor a szén megkötés a talajban, a növényekben, illetve a tűzvésznek, az árvizeknek való ellenálló képesség. Vannak olyan jószolgálati tényezők is, amelyek nem környezetvédelmiek. Azt mondhatjuk, hogy a falusi vitalitás fenntartása, a vidék életképessége, a vidéki lakosság túlélése, a vidéki közösségek megmaradása. Európában egyes helyeken ez szorosan kötődik a mezőgazdasághoz, máshol kevésbé szorosan. Mindenképpen mindenhol felvetődik az életképesség, aztán nagyon fontos az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerellátás biztonsága, ugye az érelmezés inkább a magán természetű jószág, de nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszer termeljenek a gazdák a jövőben is. Tehát Európában ennyiben szolgálja a közt a mezőgazdaság, a köz javát. Olyan politikák vannak, amelyek környezetvédelmi célokat szolgálnak, de vannak olyanok is, amelyek mondjuk az idegenforgalmat, a szabadidős tevékenységeket, a foglalkoztatást, a gazdaságban, a gazdaságon kívül, aztán fenntartható vidéki termékeket szeretik az emberek, illetve a szakismeretek fennmaradnak a mezőgazdasági munka révén, aztán kívülről befektetéseket vonz ez a terület vidékre, hiszen az emberek ott dinamikus életet akarnak élni, nehéz mennyiségben kifejezni az európai hozzáadott értéket. Következő kérdés, a meglévő kap intézkedések közül eh, melyek azok, amelyek segítenek eh, a közjószolgáltatásban? Egyfelől van az első pillér, 40 millió euró évente, hogyha a közvetlen kifizetéseket eh, megnézzük, illetve a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, és tehát 40 milliárdról volt szó. 68-as cikkei intézkedései is fontosak, második pillér célzott intézkedések, környezetvédelmi, közjó, illetve társadalmi életképességet segítő intézkedések. Ezek nem rendszeres éves kifizetések, Befektetési támogatások, oktatás, a gazdák eh, egyéb támogatása, de a biodiverzitás céljait nem éri el Európában ez a rendszer, az éghajlatváltozás céljait sem, megfelelő szinten a talajt sem védjük, messze lemaradtunk a víz célkitűzésektől, tehát a közjót nem szolgáljuk eléggé a mezőgazdasággal Európában. Ha előre tekintünk, milyen intézkedéseket használhatnánk a kapon belül ezekre a célokra, néhány egyszerű alapelv, egyértelmű célokra van szükség a kapon belül, a közjó szolgálatában Ez nagyon fontosak a megfelelő ösztönzők, hogy a gazdák tényleg a közjót szolgálják, és eh, itt eh, megfelelően kialakított eh, intézkedések mixére van szükség, végre is kell hajtani őket, célzottnak kell lenniük, megfelelő pénzügyi keretekre van szükség a kaphoz, és elég sok pénzt kellene költeni ahhoz, hogy a mezőgazdaság tényleg a közjót szolgálja, Úgyhogy ez nem egy mellékes dolog, hanem alapvető fontosságú részét képezni a kapnak, hogyha komolyan vesszük. A nem egyszerűen élelmiszereket állítanak elő, tehát, hanem a, a gazdákat is képezni kell, hogy a közjót szolgálják, természetesen az adminisztrációt is tovább kell képezni, a monitorozáshoz és ösztönzőkre van szüksége, szabályozni is kell. És itt egy olyan kérdéshez jutunk el, amit már a bizottság elkezdett a, megvitatni Albert Dessur jelentése alapján, vannak olyan intézkedések, amelyeket könnyen értenek a gazdák, kicsi az administratív teher, hatékony intézkedések, amelyek egyértelmű környezetvédelmi hasznot hoznak, éghajlat, tájmegőrzés, de nem lehet minden környezetvédelmi célra ugyanaz az eszköz a metán, a, kar, a széndiokszid kibocsátás más megközelítést igényel, a táj megőrzés is, nem lehet nagyon leegyszerűsíteni, és minden problémára ugyanazt a megoldást alkalmazni. Tehát van itt egy dilema, hogy hatékonyak legyünk egyfelől, célzottak legyenek a kényes kérdésekre irányuló intézkedések, de feedbackre is szükség van, tervezés, programozás, administratív szofisztikálás szükséges ehhez, hogy ne csak a gazdák, hanem a hatóságok is tudják, hogy pontosan mi a tennivalójuk. Nagyon sok minden a második pillérre jellemző, mint abból, amit elmondtam. Tehát megpróbáljuk elérni a célt, bizonyos egyszerű, viszonylag egyszerű európai intézkedésekkel, de célzottabb kell, hogy legyen a megközelítés, és valószínűleg a második pillért lehet jobban kihasználni erre. Azt javasoljuk a tanulmányunkban, hogy osszuk fel egy kicsit az eszközöket, intézkedéseket, és a kap három tömbből, három rétegből álljon, legyen egy első egyszerű rétege, Eh, ami gyakorlatilag minden európai gazdaságot érintene, gyakorlatilag minden gazda hasznos volna ebből a megközelítésből. Eh, ökológiai eh, pihentetés, prioritást képező területek, táj szempontok figyelembevétele, illetve egyszerű terveket kérnénk a gazdáktól, hogy hogyan akarják a talajt kezden, kezelni, a tápanyagokat hogyan akarják bevinni. Mindenképpen jó ugródeszka lenne ez a jobb közszolgáltatás felé. az egyes pilléres közvetlen kifizetésre hasonlít ez leginkább. Egy második intézkedés csoport, ami a közjót szolgálná, nagy területekre lehetne alkalmazni Európában, de nem mindenhol. A rétek legelők fenntartása, védelme, a mezőgazdasági tevékenység fenntartása, 60-70-80 millió hektárra vonatkozna az Európában, a sűrűség függvényében, nem egyszerű azonban leírni, hogy hol lesz erre szükség Európában. Ezek az intézkedések is lehetnek első pilléresek, vagy lehetnek második pilléresek is. És végül lennének nagyon helyi, nagyon célzott intézkedések, befektetések, oktatásba, hasonló dolgokba, önkéntes alapon, és sokkal inkább kettes pilléres jelleggel így néznek ki a kap makró képe, egy első és második pilléres intézkedésekkel, de van egy csomó minden más is, amit fel kell vetnünk, röviden ismertetném. A közjót úgy is szolgálhatjuk, hogy a mindenhol kikényszerítjük az intézkedések alkalmazását, mert sok intézkedés nem alkalmaznak mindenütt megfelelően, környezetvédelmi feltételeket írunk elő, és egyértelműen előírjuk a keresztmegfelelést az első pilléres kifizetéseknél. Nyilván az állandó költségeket és a mozgó költségeket is figyelembe kell venni, ösztönzőket kell hadrendbe állítani, hogy a gazdák betartsák a szabályokat, a kettes pillérben bizonyos pénzösszegeket meg kell címkézni, hogy arányos finanszírozást kapjanak a gazdák, tisztességes, méltányos, következetes alkalmazásra van szüksége egész Európában. Aztán, ami a társadalom vitalitását, a vidéki társadalom ütelítását illeti, fontos a második pilléres modell alkalmazása, végül pedig nem oldhatunk meg minden ilyen jellegű kérdést, a legkisebb gazdaságokra vonatkoztatni nehéz a kap szabályokat, túl bürokratikus lenne az, úgyhogy nagyon le kell egyszerűsíteni a, a kicsi gazdaságok támogatását. Több dobozom van, nem olyanok, mint a WTO tárgyalások dobozai, de hogy érzékeltessem, hogy milyen lehetőségeink vannak, egyensúlyra kell törekednünk az első pillér zöldítése, illetve a második pillérben maradás között, és van egy közbőső terület is, például a tájjelleg fenntartása, ökológiai prioritások, ezek az első pillértől balra helyezkednek el, és a biogazdaságok támogatása és hasonló dolgok belekerülhetnek mindkét pillérbe, és a helyi önkormányzatok, a gazdáknak nyújtott tanácsadás, nagyon fontos a megfelelő monitorozás, visszacsatolás a bizottsághoz a szabályozás betartásáról. Két kérdés még, mielőtt befejezném. Először is az társfinanszírozás nagyon nehéz kérdése. A kap ironikusan úgy alakult, hogy a második pillérnél, ahol nagyobb közjót szolgálna a mezőgazdaság, kisebb az EU kontribúciója, és ezért hangsúlyozzuk az első pillér zöldítését, nagyon sok tagállam nem akar több pénzt adni a második pilléres intézkedésekre, de szeretnénk elkerülni egy olyan helyzetet, ahol a társfinanszírozás úgy alakulna két pillérben, hogy a politikai dilemmákra nem kapunk választ. Hát bátrak kell, hogy legyünk hosszú távon, gondoskodni kell arról, hogy a, a társfinanszírozás megfelel az európai érdekeknek, a közjónak Végül pedig a környezetvédelmi célokat, a társadalmi célokat nem lehet mind a kappal egyedül elérni, más intézkedésekre is szükség lesz. Röviden megemlíteném ezeket. Mindenek előtt más EU szakpolitikák, strukturális alapok, live, stb. is segíthetnek illetve a Habitat bankrendszer, vagy élőhely bankrendszer, illetve a vízügyi, vízgazdálkodó cégek is kezdenek már fizetni némi pénzeket, ha még kismértékben is a gazdáknak, a földtulajdonosok által nyújtott szolgáltatásokért, és minden bizonyal szükség lesz az innovációra, a technológiai fejlesztésre, nem csak az extenzív, alacsony technikát alkalmazó kisgazdaságok, hanem a modern nagygazdaságokra is gondolni kell. Végül tisztában kell lennünk azzal is, hogy a mezőgazdaságban történteket az energetika politika is befolyásolja, ez a kapon kívül helyezkedik el. és akkor jutunk hasznos eredményre, hogyha a kapot a többi ösztönzővel összehangoljuk. Végül a kiskereskedelem, az élelmiszeripar is fontos szerepet hivatott játszani. A végső mondani valónk az, hogy úgy látjuk, hogy igenis ki lehet alakítani a kapon belül működőképes intézkedéseket, de ezek nem mindig összeegyeztethetőek a nagyon leegyszerűsítő megközelítéssel, amiről sokan beszélnek, inkább mikroszintű figyelmet igényelnek. Várjuk a reagálásokat, hogy figyelembe vegyük őket a jelentésünk végleges formába öntésekor. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mr. Dis, may I give you the floor? Dess, ora ne szó. Nein, kein Problem. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich, äh, Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a prezentációért. Kár, hogy sok kolléga elhagyott minket. Meghallgatva és ugye miután meghallgattuk mindenkinek a véleményét, amit védenek, aztán most, amikor erre a témára került a sor, elhagytak minket. Ebben a prezentációban nagyon sok dolgot láttam visszhangozni abból, ami a jelentésemben is szerepel. Lenne néhány kérdésem. Hogyan lehet elkerülni, azt, hogy az egyes és a kettes pillér összekeveredjen. Ez mindig is zavart, hiszen a köztes területen egy sor dologról szó volt. Tehát van egy egyes, meg egy kettes pillér, de mintha kettő között lenne még egy harmadik pillér is. Azt szeretném megérteni pontosan, hogy mi is ez a harmadik köztes pillér. Agnyúl? Yes, I've got a, a couple of... Lenne néhány kérdésem. Az egyiket előre lát, már mindenki tudja. A gazdák közjót fognak előállítani, mert a missziójukat teljesítik. Ez a széndiokszid kibocsátásnál szoktuk ezt mindig említeni. De most nézzük így, hogyha azt akarjuk elvárni, hogy csökkenjen a metán kibocsátás, az egyetlen megoldás, hogyha a mérődzők száma csökken egész Európában. Hogyha minősíteni lehet egy gazdaságot arra vonatkozóan, hogy mennyire járul hozzá a közjóhoz, ezt csak akkor lehet logikusan mérni, hogyha csökken a szarvasmarhák és a kerőzők száma. A másik közjó szolgáltatás az, hogy a biogazdaság maradjon biogazdaság. Ezt a szektort a fogyasztók kell, és a vevők kell, hogy irányítsák. Ugye a vevők azok, akik azt mondják, hogy bioterméket akarok, és ők kell, hogy diktálják, hogy ha hektáron készüljön biotermék. Hogyha azt mondják, hogy egy bizonyos X hektáron biotermesztésre van szükség, akkor a piacon felesleg lesz, és bármi történhet ebből, sőt a, a ár összedőlhet. Úgyhogy azok, akik foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, akkor teljesen hátrányát fogják szenvedni. Úgy gondolom, hogy semmi jót nem tesznek a bioszektornak, hogyha megpróbálják meghatározni a ehhez kapcsolódó terület méretét. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. der Studie für, für die, Köszönöm a tanulmány készítőinek a munkáját. Köszönöm ezt az előadást, ez nagyon jól keretbe foglalja az előbbi vitát is. Köszönjük mindazt, ami elhangzott. Nos, hát a konfliktus kereteit most már láthatjuk, de ami a kap reformját illeti, ezt a zöldítés és a közjavak szempontjából is meg kell közelíteni. Három érv hangzott el a tanulmányban, amelyel sokat foglalkozunk. És erre hát azt mondjuk, hogy persze, rendben, ezek az érvek, ezek helyesek. Igen, azt akarjuk, hogy az európai mezőgazdaság elős, elsősorban élelmiszert állítson elő, és közjavakat is, de van ezzel három probléma. A tanulmány is foglalkozik ezzel részint. Az első probléma, ha figyelembe akarjuk ezt a tényt venni a kapreformjánál, és megfelelő pénzösszegeket rendelkezésre állítani, ebben az esetben a gazda nem szabad, hogy új felügyeleti mechanizmusok tárgyává váljon. Az imént azt hallottuk, hogy ha ezt tesszük, akkor jelentéstételre van szükség egy megfelelő felügyeleti mechanizmusra. Na de az öko kondicionalitással kapcsolatban vannak ilyen felügyeleti mechanizmusok, mert a, a jogosult gazdák bizonyos felügyeletnek és ellenőrzésnek vannak kitéve. A kérdésem, nem tudom, hogy jól értettem-e, amit ön mondott, ezen jelentéstételi és felügyeleti mechanizmusok hova kerülnének a közjavakra és a zöldítése vonatkozóan? Ez az első kérdés. Második kérdés. Ön jogosan azt mondta, hogy a nagy probléma az, hogyha a második pillérbe rakjuk ezt, akkor bizonyos tagállamok ezt a társfinanszírozás egyében nem fogják finanszírozni. Ebben az esetben akkor jobb, hogyha az első pillérbe kerül, mert akkor ott nincsen szükség társfinanszírozásra. De lehet egy másik forgatókönyv is, mi szerint a második pillérbe rakjuk társfinanszírozás nélkül. Ön szerint van -e erre lehetőség? Lehetne ez megoldás? Tehát a második pillérben ez elképzelhető-e, vagy sem? Harmadik kérdésem. Ez nem annyira a tanulmányhoz kapcsolódik, de se baj. Intézkedésekről beszélt, amely mindenki számára szükséges. Aztán azt mondta, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek ennek megfelelnek, és vannak úgymond specifikus intézkedések. No de, hogyha megnézzük a helyszínen a valóságot, akkor más a kép. A tagállamokban, a második pillér kontextusában különböző környezetvédelmi programokat alkalmaznak, ezek nagyon eltérőek egymástól. Most visszatérek az Albert jelentéshez. Ami nem lehetséges, az az, hogy új programokkal veszélyeztessük a már meglévő, meglévő programokat. A gazdák tudnak számolni. És hát ez nagyon is jellemző erre az ágazatra, nagyon jól tudnak számolni. Hogyha most azt mondanánk, hogy a gazdának magának kell a zöldítéssel foglalkoznia, és ezért hektáronként kap 60 eurót. Ugyanakkor ez a második pillér, pillérbe kerülne, és ezzel a környezetvédelmi programok megszűnének. Na, ezt el kell kerülni. Önök is látják-e, hogy milyen keveredés veszély áll fenn egyrészt a zöldítés, másrészt pedig a környezetvédelmi programok második pilléren kívüli részét illeti. Köszönöm, meg Ines képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. A munkát már majdnem el is végezték maga helyett. Köszönöm, hogy eljöttek a tanulmánykészítői. 7-es és 8-as diákkal szeretnék foglalkozni. Úgy gondolom, hogy ezeket részletesebben meg kell vizsgálni. A 7-esen azt szerette, hogy a kölcsös megfeleltetés hozzájár az alap közjavak előállításához. De hát nem ez a céljuk, és nem vagyok biztos abban, hogy a mondatnak ez a része ténylegesen fontos, hogy ott szerepeljen. Szerintem el kell, hogy ismerjük, hogy a rend, jelenlegi rendszer előállít közjavakat, úgyhogy ha azt a kérdést tesszük föl, hogy a közjavak szintjét fokozni hogyan lehet a mezőgazdaság részéről figyelmevéve a biodiversitás, klímaváltozást, talajt és a vizet, akkor nem a költségvetés szempontjából, illetve meg kell nézni a költségvetés szempontjából, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Aztán nyolcas szlájdon megfelelő költségvetési forrásokra utalnak. Talán jó lenne, hogyha ezt kommentálnák. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz a költségvetési helyzet. Következő pont, itt egy korábbi vitára utalnék vissza, a tanácsadás és képzés, szolgáltatások rendelkezésre állása. Szeretném, hogyha részletesebben kidolgoznák ezt a témát, és a KAP reformban meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy milyen tanácsadási és képzési rendszert lehet felállítani a gazdák javára. Úgy gondolom, hogy sok tagállamban működik ilyen fajta tanácsadói, esetleg kutatási támogatás is, úgyhogy talán hasznos lenne ez, ennek a kifejtése. Aztán említette azt is, hogy sok pénzt kellene, hogy költsünk közjavak előállítására, de szeretném, hogy ezt is kommentálja. Volt egy megjegyzésem, és Potosnik biztos úr egyet is értett velem, hogy a környezetvédelmi szakemberek most a gazdákban látják, hogy ők tudnak a legjobban hozzájárulni a környezetvédelemhez, de ennek az az oka, hogy olcsón meg tudják ezt tenni, hiszen szeretném akkor ezzel kapcsolatban látni a számokat is. Jó vitát lehetne lefolytatni arról, hogy a kap ehhez hozzájárulna, hogyan járulhatna hozzá. Még utolsó megjegyzésem, két évvel ezelőtt kellett volna, hogy megkapjuk ezt a tanulmányt, és nem most, hiszen a tárgyalás most már elég érzékeny szakaszába érkezett, ennek ellenére most is hasznos a tanulmány. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Mariad. És most átadnám a szót az előadóinknak. Ki szeretne szót kérni most? Conrado? Conrado piszubidója a szó. Három témát szeretnék említeni, és a David fogja folytatni. Az első a metán kibocsátás. Üdvözlöm a feltett kérdést, hiszen a metán probléma mértéke, ugyanez mellék, ugye ez mellék terméke az állat állománynak. A klímaváltozási vitában ezt figyelembe kell venni, de a klímaváltozási téma inkább a széndiokszidra koncentrál, és nem a metára. Itt úgy gondolom, hogy a a reformviták lezárása előtt nem fog sok minden történni. Ez egy komplikált probléma. De lehet, hogy a parlament ösztönözhetné a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést mostantól. Nagyon komplex a probléma. Eddig például a bioüzemanyagokra koncentráltunk, és plusz jövedelmet biztosítottunk a számokra, de egyértelmű pozitív környezeti hatások nélkül. Lehet, hogy holnap inkább olyan ösztönzőkre kellene koncentrálnunk a gazdák javára, amelyek hozzájárulnak hozzá, hogy az állattartási általános szakpolitikai célokat érjük el, nem csak a helyi jövedelmek érdekében, hanem olyan módon, hogy hatékonyan kezelje a hulladékot, csökkentse a kibocsátást, az energiafelhasználást, stb. Ez egy bonyolult, komplex szakpolitika lenne, hiszen foglalkozni kell a megfelelő pénzügyi ösztönzők kidolgozásával, megfelelő tarifarendszert kellene alkalmazni az energia és más aspektusok számára, piac támogatási rendszerek környezetvédelmi tanúsítások, meg más szabályozási elemek is, amelyek nem feltétlenül a kaphoz kell, hogy tartozzanak, hanem más elemek is segíthetnek a probléma megoldásában. Másik megjegyzem a biotermesztéssel kapcsolatban. Bizonyos területeken, például Németországban megfelelően működik Kunesz, akkori mezőgazdasági miniszter mindenkinek azt mondta, hogy a bio előállítás Németországban el fogja érni a 20%-ot. Ez felelőtlen volt. Hogyha egy kormánypolitikát bejelentenek, és a fogyasztókhoz, illetve előállítókhoz fordulnak, és azt mondják, hogy 20%-os a cél, akkor majd többen fognak biotermesztéssel foglalkozni, pedig nincs ott a piac. És ez nagyon veszélyes, mert végül a piac a, a kulcskedés a gyártók szempontjából. Hogyha a piaci igény nem olyan szintű, vagy nem úgy fejlődik, ahogy tervezték, akkor a ö, problémát fog ez okozni az előállítók számára, és pontosan ellentétes hatást érünk el, hiszen problémás lesz a biotermesztés általánosságban. Utolsó megjegyzésem, tanácsadói szolgálatok. Mert egyetértek ez fontos téma. Beszélhetünk pénzügyi ösztönzőkről. Egy, ezek nélkül egyébként akár kötelező, akár nem, nem fogják megtenni azt, amit elvárunk tőlük. Úgyhogy hívjuk ezeket ösztönzőknek. Minden esetre ezt még ki kell dolgozni. De ott van a tanácsadás kérdése is. Nem várhatjuk azt, hogy a gazdák az előállítás módját átalakítsák, új dolgokat, közjavakat állítsanak elő, anélkül, hogy tudnák, hogy ezt hogy kell megtenniük. Nem akarnak kockáztatni, nem akarják elveszteni a jövedelmüket. Úgyhogy tanácsra van szükségük, és hát ha nem is garanciára, de mondjuk ösztönzésre, hogy ez a változtatás nem lesz negatív hatása az jövedelmére. És itt van egy jelentős probléma, ahogy David mondta, ha valaki ösztönzi a közjavak előállítását, akkor a helyzet még bonyolódik. Akárhogy is írjuk ezt le, akár mennyit is beszélünk az egyszerűsítésről, akár 5 percenként is, viszont ha ezt meg akarjuk valósítani, az bonyolultabb lesz. Lássuk meg ezeket a tényeket. Hogyan lehetne megpróbálni az egyszerűsítést? Ahelyett, hogy bonyolultabb legyen, igazából a célunk az, hogy egyszerűsítsük a kompenzáció kérdését. És ma délelőtt is beszéltünk erről. Itt merül fel a kérdése a tanácsadásnak, a monitorozásnak, és bizonyos mértékben a felügyeletnek, vagy ellenőrzésnek, Ma a gazdákat nagyon sokan meglátogatják ez, meg az, meg harmadikok miatt. De ha nem egyszerűsítjük ezt, akkor rengeteg idejét eh, el fogja veszegetni a bürokráciára. Ki tudnánk-e találni valamit, ami, amit persze lehet kritizálni, de ami eredeti lenne, legalábbis hasznos lenne a gazdák számára. A monitorozást az ellenőrzést. Az első és második pillér tekintetében egy látogatással lekorlátoznánk, és a tanácsadás is ide beilleszkedne. Ugye az ellenőrzéseket nem nagyon szeretik a gazdák, meg a monitorozási látogatás sem, de lehet, hogy a tanácsadói látogatás majd kedvelni fogják. Hogyha a monitorozásnál azt látjuk, hogy valami nem jól működik, vagy pedig az ellenőrzés során ezt látjuk, hogy valami már rosszul működött, az egyetlen dolog ugye a büntetés lenne, de hát nem így kell a problémákat megoldani. Pontosan a monitorozási fázisban már meg lehetne tenni olyan lépéseket, hogy el lehessen kerülni azt, hogy az ellenőrzés negatív eredményt adjon. Hogyan tehetjük ezt meg? A gazda bizalmára van szükség, és tanácsot kell, hogy neki adjunk. Mire lehetne ilyen közös látogatást szervezni? Különböző intézmények, mindegy. Tanácsadói szakember, monitorozó szakember, ellenőrző szakember. Kimennek a helyszínre, és megbeszélik egymás közt is, hogy mi a probléma. A tanácsadó megmondhatja ellenőrzést végzi, vagy a monitorozónak az, hogy hát ezt a, erre a tanácsra van, erre a módszerre van szükség, hogy ez megoldódjon, egyébként nincs lehetőség az adaptációra. A monitorozó, meg az ellenőrző szakember is tanulhatna a tanácsadótól, megtanulhatná, hogyan lehet megoldani a problémákat de a gazdát csak időnként látogatnák meg, és csak egy, egy alkalommal. Egyes, kettes pillér, tanácsadói kérdések, monitorozás, ellenőrzés minden egyben folyna. Ha nem teszünk több pénzt a tanácsadásban, nem csak a, tehát a tagállami szinten, akkor a közjavakról hiábra beszélünk, mert ez nem fog működni. Grazie, Corrado. Köszönöm, Corrado. David, tessék. David Baldo. Thank you. If I could just reply briefly to some of the other questions. Köszönöm, röviden válaszolnék néhány egyéb kérdésre, amire a kollégám nem válaszolt. Az egyik az első pillér kérdése, de úr beszélt erről. Mi a harmadik pillér kérdése, mi nem javasoltunk ilyet, ez egyértelmű, a diagramból próbáltunk egy olyan dobozt kialakítani, amelyben olyan közjó intézkedések vannak, amelyekről pontosan lehetne tudni, hogy hova mennek. Van, amelyik természetesen magától az első pillérbe esik, a, vannak olyanok, amelyek esetleg a második pillérbe eshetnének. A bizottság javaslata nagyon tágan határozza meg a zöldítést, és esetleges illusztrációkat is ad. Egyelőre viszont nincsenek specifikusabb javaslataink arról, hogy melyik intézkedés melyik pillérbe tartozna. Úgyhogy mi megpróbálunk ezen vitához hozzájárulni, azáltal, hogy el, hogyha egy kicsit rendszerszerűen gondoljuk át a különböző zöldítő intézkedéseket, vannak, amelyek elég egyszerűek és univerzálisak ahhoz, hogy az első pillérbe kerüljenek, mások nem. Úgyhogy így szét kell választani ezen közjó intézkedéseket, és a megfelelő helyre kell őket rakni a kapon belül. Ezért van szükség a megfelelő elővigyázatra. Ez nem, ez inkább technikai kérdés, mert bizonyos adminisztratív struktúrán keresztül kell ezeket létrehozni és végrehajtani, megfelelő struktúrára van szükség, de persze van ennek politikai dimenziója is. Egy másik kérdés, a monitorozás kérdése. Itt csak annyit mondtunk, hogy hogyha célzottabbak az intézkedések, akkor monitorozásra van szükség. A második pillérben a monitorozás jól elérhető, ez sokkal jobb a regionális politikában például. A vidékfejlesztési monitorozás már létezik, de hogyha az egyes pillérben akarjuk a közjavakat fejleszteni, akkor azt kell tudnunk valamilyen szinten, hogy ennek milyen hatása lesz tehát erre gondoltunk a célzott intézkedésekkel, valahogy ezt monitorozni kell, különben nem tudjuk, hogy mit termelünk. Ami a társfinanszírozást illeti a második pillérben, hosszú vita folyik erről, elméleti megközelítésből mindenképpen az lenne kívánatos, hogy a közjó politikákat az EU is finanszírozza, de van egy gyakorlati kérdés, hogyha ezt helyi szinten adják, akkor meg lehet ezt hatékonyan tenni, anélkül, hogy a regionális és tagállami szintek beavatkoznának. Szükség van-e arra, hogy ők beavatkozzanak, mert hogy nagyon sok ilyen kérdés fog felmerülni. Ez az egyedüli komoly érvelés az ellen, hogy a második pillérben társfinanszírozás legyen. Van-e veszélye annak, hogy az első és a kettes pillért keverjük. Hát egyelőre van ilyen veszély, mert hogy mindenki arról beszél, hogy melyik intézkedés melyik dobozba kerülhet majd. Azt gondoljuk, hogy célzottabb intézkedésekre van szükség. De vannak olyan intézkedések, amelyek az első pillérbe kerülhetnek, de azt ennek megfelelően a célkitűzésnek és a technikai kapacitásnak megfelelően kell leírni. Beférnek-e egy programozási időszakba, és további tájékoztatásra van szükség a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy ezeket egy év alatt fel lehet-e mérni, attól függetlenül, hogy a gazdának adott évben vagy a következő évben adjuk-e ki a kifizetést. Lehetnek több éves kötelezettségvállalások is, tehát ezek mindenképpen megfelelően átlátható kell, hogy legyenek, és részletes véleményekre van szükség ezen kérdésekkel kapcsolatban. Ami a költségvetést illeti, mennyi pénzre van szükségünk. Elég sok tanulmány készült Európában, mi magunk is készítettünk ilyet, amely azt mutatja, hogy amennyiben az összes európai célkitűzést teljesen végre akarjuk hajtani, és ettől még messze vagyunk, akkor könnyedén elkölthetnénk, hogyha önkéntes ösztönző rendszereket használnánk, 30 milliárd eurót évente, de akár többet is. Úgyhogy itt nem a kap komoly ö, csökkentéséről beszélünk a közjavak, szám, a közjavak javára. Itt arról beszélünk, hogy vannak, akik félreértik a helyzetet, és azt gondolják, hogy a közjavak kapja az egy olcsó kap lenne, hát ez nem feltétlenül van így. Attól függ, hogy mennyire ambiciózusok vagyunk. Ezek a kérdések maradtak még megválaszolatlanul. Korrádó szeretne valamit hozzátenni. Igen, köszönöm. Szeretnék két dolgot hozzátenni. Az egyik a pillérekkel kapcsolatos azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy a közjavakkal mindkét pillérben foglalkozni kell bizonyos mértékig. Egyszerűen azért, mert hogyha csak a második pillérbe tesszük őket, akkor ugye csak 13 milliárd áll rendelkezésre, ez, ez nem teszi lehetővé, hogy eleget tegyünk, eleget tudjunk elérni. Másfelől úgy gondolom, hogy az első pillérből nem kell a másodikba áttenni pénzeket, mert ez nagyon nagy problémákat okoz. Az egyik az, hogy a gazdák rögtön úgy érzik, hogy veszítenek ezen, hiszen a kettes pillér nem egyértelműen és teljes mértékben a gazdáknak szól. Másrészt a költségvetési eh, hatóság számára ez azt jelenti, hogy Eh, ha átteszünk pénzt, csökkentünk egy keretet, akkor miért nem adjuk vissza a pénzt inkább a tagállamoknak? A harmadik dolog az, hogy eh, az első és a második pillér között eh, el lehet kerülni az átfedéseket a közjó vonatkozásában, attól függően, hogy mit tesz az első pillér, a második pillér hogyha a jó mezőgazdasági gyakorlatok az első pillérbe kerülnek, környezetvédelmi szempontok, vízkeret irányelv, stb. De ez nem jelent problémát. Másfelől, hogyha a bizottság azt mondja, hogy az agrokörnyezetvédelmi intézkedések félig az egyesbe, félig a kettesbe kerülnek, akkor azt mondom, na hát jó szerencsét, hogyan fogják ezt tudni kezelni. De utolsó dolog a költségvetéssel kapcsolatban az, hogy szerintem igaza van Davidnek, a költségvetés semmiképpen nem lesz elég ahhoz, hogy mindent megtegyünk, amire szükség lenne a közjó szolgálatában. Tehát mindenképpen elégtelen ez a keret, úgyhogy úgy gondolom, hogy amennyiben a közfinanszírozás nem teszi lehetővé, hogy megfelelő ösztönzőt nyújtsunk a gazdáknak, akkor nem fog működni a mi megközelítésünk. Úgyhogy némi piaci alapú megoldások nélkül, amelyek ökoszisztéma hasznot hajtanak a földtulajdonosok részéről, nem fogjuk tudni elérni azokat a célokat, amelyeket meghatároztunk a közjó érdekében. Vannak ilyen megoldások, például az élőhelybank rendszer, amit említettünk, hát már vannak több tucat ilyen habitat bank működik a világban, és nagyon fontos összegeket, komoly összegeket adnak, ugyanis a fejlesztők, ugye akik rombolják a környezetet, befizetnek ezekbe az alapokba, és hosszú távú befektetésekre fordítják ezt a pénzt a gazdák. Aztán ami a vízügyet, a vízkezelést illeti, egyszerűen nem hiszem, hogy olyan szabályokat lehetne rákényszeríteni a gazdákra, hogy többet költséget okozunk nekik, anélkül, hogy ezt aztán finanszíroznánk, megtérítenénk. Nagyon sok megállapodás született, a vízügyi cégek, magáncégek is vannak közöttük, például a Vitel, megállapodtak a gazdákkal, hogy ezt meg ezt tegyék, hogy a víz nyerőhely tiszta maradjon. Hogyha rossz a víz, akkor úgysem iszák meg az emberek. Vagy azt mondja a vízes cég, hogy ha úgy végzett tovább a munkát, ahogy eddig, akkor nekem meg kell tisztítani a vizet. Inkább a fele pénzt odaadom neked, hogy maradjon tiszta a víz. Te tartsd be a vízkeret irányelv szabályait, ezáltal én megtakarítok, mert kevesebbet kell tisztítani a vízen. Tehát, hogyha a piacot valamilyen szinten bevonjuk, és most itt nem a mezőgazdasági kibocsátás kereskedésről beszélek, hanem korlátozottabb dolgokról, szerződésekről, vízügyi cégek és gazdák között például. Úgy gondolom, hogy ennélkül nem lesz elég pénz, tehát ezekre szükség lesz mindenképpen és így lehet csak meggyőzni a gazdákat, hogy abba az irányba haladjanak, amerre mi szeretnénk. David Baldock. Köszönöm szépen, köszönet David Balaknak és Pircio Biroli úrnak is. Nagyon érdekes volt a tanulmány bemutatása, és mindenképpen úgy gondolom, hogy segíteni fogja a munkánkat. Köszönet a bizottság képviselőjének, Tassos Pascu, Bocsát, vendégeknek, a mi képviselőinknek, és ha nincs további hozzászólás, akkor be is zárom, le is zárom a kétnapos intenzív bizottsági munkát. Következő ülésünk május másodikán, 15 órakor kezdődik. Mindenkit üdvözlök!